A következőket tudom elmondani. Április 10-én lesz egy meghallgatás azzal a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, amelynek, amely azt a címet viseli, hogy One of Us. A meghallgatás munkaprogramját is megerősítettük. Az a második kezdeményezés a vízzel foglalkozó polgári kezdeményezés után, de még a parlamenti mandátum lejárta előtt. Elindítottunk egy eljárást arra vonatkozólag, hogy az Európai Parlament részvételét megerősítsük a fogyatékkal élők jogaira vonatkozó ENSZ bizottság munkáiban, az Európai Bizottság Petíciós Bizottsága részt vesz majd a parlament munkacsoportjában, amely majd a konventben részt fog venni. A LIBE és a foglalkoztatási szakbizottsággal közösen. Ami pedig a parlament munkáinak felfüggesztésére vonatkozó időszakot illeti. Nos, a koordinátorok ezzel kapcsolatban úgy döntöttek, hogy az Európai Ombudsman felkeresésére reagáljunk pozitívan. Cardiffban, Walesben lesz eh, júniusban tehát egy találkozó a petíciós szakbizottságok és az Európai eh, Ombudsman munkájának összehangolásáról. Ez eh, az Európai Ombudsmani Hálózat találkozóján felül ö, fog megvalósulni, amelyre viszont Strasbourgba kerül sor majd április végén. A petíciós szakbizottság tagjainak munkája természetesen ö, megvalósítható ebben a keretben is. Az 1275-ös petíciót tehát lezártuk, valamint tájékoztatom a koordinátorokat a görög elnökség nagyon kedves fogadtatásáról, azon petíciókkal kapcsolatban, amelyek a legális bevándorlás, illetve a menekült jogra vonatkoznak. Más közlemények nincsenek, valamint a koordinátorok döntést hoztak a 13-as napirendi pontban szereplő petícióval kapcsolatban az Európai Parlament illetékes tanulmánycsoportját fel fogjuk kérni arra, hogy egy tanulmányt készítessen erről az ügyről. Ez a malacok farokkurtítására vonatkozik. másról nem döntöttek a koordinátorok. Ezzel tehát lezárhatjuk a 16-os napi rendi pontot, és megkezdhetjük a 17-esnek a tárgyalását, amely nem más, mint a 874 per 2013-as petíció Rossella Csácsi és más 33 petíció benyújtó ö, petíciója, amely pedig az olasz helyi egészségügyi intézményekre vonatkozik. Kalábriában egy kórház bezárásával kapcsolatos téma ez. Itt egy alapjog sérüléséről van szó ebben a petícióban. A kórház bezárásról helyi szinten döntöttek. Rossella Csácsi itt van körünkben, és kíséri őt Andrea Petta aki a helység alpolgármestere, és Domenico Talarido is. Akkor megadom a szót Csácsi asszonynak, aki be fogja mutatni 5 percen keresztül a petíció tartalmát. Úgy látom, itt van ön is. Trebizácsó polgármestere. Tehát Rosszella Csácsi kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyszerű lehetőség ez számunkra, és ez az alsó alkalom, hogy erről a témáról nyíltan egyeztethetünk a helyi hatóságokkal és az európai hatóságokkal egyaránt és választ kaphatunk kérdéseinkre. Rosszella Csacsi vagyok, én vezetem ezt az akciót a helyi hatóságokkal és a polgármesterrel együtt, és 2000 állampolgár aláírásával elindítottuk ezt a petíciót. Petányi úr, a regionális tanástagja Talorikó úr is aláírta, ezt az, a petíciót, és a helyi polgármester is előkészítettünk egy PowerPoint prezentációt, hogy bemutassam a helyzetet, és olaszra fogok most váltani. Eh, in un contesto sanitario disastroso, che vede la regione Calabria. Egy borzalmas helyzetről szeretnék beszámolni Calabria megyében, amelyben nagyon sok kórház bezárásra került sor, amelyek között a Trebizácsei is, amely 1985 óta működik, 2012-ben pedig bezárták. Ezek nagyon jó egészségügyi intézmények voltak, és aztán bezárják őket, és csak úgy hagyják. Tehát jó minőségű egészségügyi intézmények, amelyeket aztán elhanyagolnak és bezárnak. Itt az olasz állam hatalmas befektetéseket eszközölt, 14 millió euróról van szó, amelyben európai közpénzek is szerepeltek. Ugyanakkor az állampolgárok máshol kell kezeltessék magukat. A trebizácsai eset még borzasztóbb, ugyanis 17 községre terjedt ki, és a nyári időszakban nagyon sok turistának is egészségügyi ellátást biztosít. A télen szintén nagy problémák mutatkozhatnak. Ugyanis olyan helységről beszélünk, ahonnan a legközelebbi kórház most, ennek a kórháznak a bezárása óta másfél órára van. Éppen ezért a sürgősségi ellátás nagyon nehezen megvalósítható, hiszen át kell menni más községekbe. Ezekben az esetekben nagyon sok halálesetre is sort került, ezekre rámutattak a helyi hatóságok, azonban nemzeti szinten ezeket nem vették figyelembe. Az, hogy Trebizácséban bezárták a kórházt, gazdasági szempontból is nagyon rossz hatású, ugyanis 2 millió euróról 9 millió euróra nőttek a alapszolgáltatások, alap egészségügyi szolgáltatásokra rúgó kiadások. Nagyon sokszor ugyanis a közeli Bazilikálta régióba kell átvinni a betegeket, pedig alapjog az, hogy helyi szinten kezeltethessék magukat. De most még magasabb szintre jöttünk ide, az Európai Uniós szintre, hiszen Európában nagyon fontos érték a közszolgáltatások, illetve a közegészségügy megvalósítása, egyetemes jellegű szolgáltatásokról beszélünk, hiszen az Európai Alapjogi Kartában és a négyes fejezetben olvashatunk erről. Minden egyes személynek alapjoga az, hogy megkapja az alapszolgáltatásokat, az alapegészségügyi szolgáltatásokat, és ezzel védjük az emberi egészséget, illetve életet. Aztán az európai szerződést is idézném, hiszen a helyi szinten lévő egészségügyi intézményeken keresztül az Európai Unió védeli, védi a, az embereket és a kezeléshez való jogukat. Éppen ezért azt hiszem, hogy az európai közösségnek szubszidiaritás elve alapján van itt szerepe, tehát nem közvetlenül vesz részt a szolgáltatások megszervezésében, de egyfajta koordinációs tevékenység, politikák, illetve programok szintjén megvalósul. A mai napon szeretnék felvetni a, az Európai Bizottság felelősségét ebből a szempontból. Tehát ezért a, e- a petíciónk egyfajta feljelentés, amely véleményünk szerint arra vonatkozik, hogy sérülnek az egészségügyi ellátáshoz való jogok. Hiszen európai szinten Olaszország felelősséget vállalt, és a gazdasági megfontolásokat is figyelembe véve fontos a felelősségvállalása az emberek irányába. A mi esetünkben mindez nem valósult meg, hiszen a helyi közösséget megfosztották alapvető egészségügyi szolgáltatásaitól, hiszen nincsen most már sürgősségi ellátás sem. Éppen ezért fontos lenne ezeket a problémákat ki Mm, igazítani, hogy minél hamarabb az emberek alapellátáshoz juthassanak. Most európai emberekről van szó, hiszen nagyon sokszor akár egy német vagy angol turista is tehát őket is megfoszthatják ezektől a jogú, jogaiktól, már pedig Európai Uniós jog az is, hogy minden tagállamban ugyanazokat a, az alapellátásokat tudjuk biztosítani, mint a saját hazájában, a turisták számára is. Ugyanakkor nem szabadna az, hogy olyan lehetőségek valósuljanak meg, hogy amelyeknek az alapján nincsen megfelelő egészségügyi ellátás, hiszen ezen a területen ez nem valósul meg, és éppen ezért az embereket máshová kell vinni kórházba. Természetesen Európa nem csukhatja be szemét a mi ügyünk kapcsán, és fontos lenne éppen ezért azt tisztázni, hogy az egészséghez való jog hogyan valósul meg, hogyan lehet újra gondolni ezt a rendszert, hiszen itt az alapjogok csorbulnak, Szeretnénk tehát, hogyha visszaléphetnénk ahhoz az egységes szociális modellhez, amely talán fontosabb, mint a gazdaságossági megfontolás, amely úgy tűnik, hogy most mindent elural. Nagyon fontos, hogy a esetekre is fel legyen szerelve a korláz, kórház. Az átláthatóság a fel, az EU alapok felhasználásával kapcsolatosan, ez is fontos kérdés. Végső soron eh, a kérdés az, hogy az egészségügyi ellátást a gyakorlatban vajon tényleg garantálják-e. Köszönöm. Köszönöm, jó asszony. Most hegen Dörfer úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság képviseletében. Does the micro work now? Működik a mikrofon? Köszönöm szépen a szót. Szeretném a bizottság véleményét ismertetni a most napirenden lévő kérdésben, azzal a hatáskörrel kapcsolatosan, ami az egészségügyi dolgokat illeti. Ez a 168-as cikk körébe tartozó szakpolitika, ez általában az egészségügyi politikákra vonatkozó cikkely. Ebben a konkrét esetben a véleményünk a következő. Ez nagyrészt kapcsolódik az orvosi ellátás és a forrás allokáció kérdéseivel. Ez az említett cikk hetes bekezdése. Itt egyértelmű, hogy ezen a szakpolitikai ez a szakpolitikai terület nemzeti hatáskör, tehát a nemzeti kormányok hozhatnak intézkedéseket, pénzügyi döntéseket ezen a területen. A másik cikk, az 35-ös, az Alapvető Emberi Jogok Kartájának 35. cikke, Itt arról az elvről van szó, hogy minden preventív egészségügyi intézkedés és jog, a magas szintű orvosi ellátás szintén nemzetközi jog körébe tartozik. Tehát még egyszer itt a tagállami kompetenciáról van ismét szó. Thank you. Köszönöm szépen. Rilló úr. Grazie, President. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Rosszella Csácsinak, hogy elmagyarázta a probléma miben létét, hiszen itt most egy olyan problémáról beszélhetünk, ahogyan azt a bizottság képviselőjétől is hallhattuk, nem európai hatáskörbe tartozik, de mégiscsak nagyon nagy problémát jelent a kalábriai egészségügyi szolgáltatások megvalósulása szempontjából. Itt van Nak Trebizácsó polgármestere és más fontos személyiségek már csak azért is jöttek ők el, hogy rámutassanak arra, hogy ezt a javaslatot nagyon fontosnak gondolják, szívügyük ez. Természetesen szeretném megköszönni Rosszellának, hogy eljött ide hozzánk, és noha a bizottság negatívan válaszolt erre a petícióra, de mégis a petíciós bizottság elnöke megengedte, hogy ezt a problémát itt európai szinten tárgyaljuk. Gondolom ön is ismeri a probléma lényegét, hiszen dél-olasz, tehát itt Olaszország és az olasz állam, illetve Calabria régió felé szeretnénk rámutatni arra, hogy ez egy fontos probléma. Természetesen harcos magatartásunkat nem fogjuk feladni, továbbiakban is harcolni fogunk és talán Mácóni asszony, mint elnök is közbe szólhat, és egyáltalán azzal, hogy itt egy meghallgatás szervezet a petíció a ügyében, azt mutatja, hogy ez egy fontos probléma. Sokan aláírták ezt a petíciót, úgyhogy ez is az ügy erejét mutatja. Mások hozzá kívánnak szólni? Meghallgattuk a beterjesztőket és a bizottság képviselőjét. Itt nyilván valamit szabályozni kell. Ebben a történetben valamit hiányolok, nevezetesen egy állásfoglalást, a helyzet ismertetését és egy esetleges védelmet, ami a regionális irányítás, szabályzás életében. Ezért azt kérném, hogy a bizottság a regionális kormányzatot szólítsa fel, hogy ismertesse a helyzetet a kórházakkal kapcsolatosan, az egészségügyi prevenciót ezek a kórházak nem látják el megfelelően. Tehát pontosan szeretném megismerni a tényeket, a régiótól várjuk erre a választ, éppen ezért a petíciót nyitva kell hagynunk. Köszönöm Jár úrnak a felszólalását, mások nem szóltak hozzá, úgyhogy szeretném megragadni az alkalmat, hogy hangsúlyozzam, ebben a szakbizottságban többször is megerősítettük, azt a meggyőződésünket, hogy ugye nekünk itt a befogadhatóságra kell igent vagy nemet mondanunk. Ezt természetesen a szabályok alapján tesszük, de az elnöknek azért elég nagy mozgástere van. Úgyhogy az értelmezéstől is függ, hogy a szakbizottságunk miben illetékes. Mi úgy gondoljuk, hogy minden olyan ügy, amely Európai Uniós hatáskörbe tartozik, megérdemli a figyelmünket. Az emberek egészséghez való jogának csorbulásával állunk itt szembe, tehát itt egy alapjog sérül, amelyet egyébként az alapjogok kartájában is olvashatunk. Éppen ezért ezzel a ponttal kapcsolatban a mostani mandátum során a petíciós szakbizottság fontos mediációs munkát végezett, hiszen az alapjogi karta a szerződések részét képezi, ma már a Lisszaboni szerződés óta, úgyhogy ezen keresztül megnyit egy új lehetőség, egyfajta szélesebb körű uh, hatáskör gyakorlására az európai uh, intézmények részéről most és a jövőben az Európai Bizottságnak tehát egyre nagyobb mozgástere lesz ezekben a kérdésekben. És végül az Európai Bizottság részéről egyfajta érdekes viselkedést tapasztalhatunk, hiszen úgy tűnik, hogy a mi véleményünk szerint európai hatáskörbe tartozó ügyet visszautasít, Márpedig itt a szubszidiaritás elve sérül mind a két irányba. Mert igaz, hogy ez a felelősség azt mondja ki, hogy a lehető leg, a polgárhoz legközelebbi szinten kell választ adni az adott problémákra, de ugyanakkor az is igaz, hogy amikor erre nem kerül sor helyi szinten, akkor egyre magasabb lépcsőre lehet lépni, annak érdekében, hogy megvalósuljon az alapjog éppen ezért szeretnénk azt, hogy elérni, hogy az emberek jogai ne sérüljenek, főként az egészséghez való jog, hiszen itt egy alapjogról van szó. Tehát ez a szubszidiaritás, ez kétirányú utca, úgyhogy szerintünk ezt a petíciót, mint ahogy a más esetekben is megtettük, úgy fogjuk kezelni, hogy Kalábria régiónak fogunk írni, annak érdekében, hogy fejtsék ki a helyzet kialakulásának okait, és, a, nem, és nemzeti szinten pedig az illetékes minisztériumhoz fogunk fordulni, hogy megértsük azt, hogy miért történhetett ez a hogyan alakulhatott ki ez a nehéz helyzet Európa egyik földrajzilag hozzátartozó területén. Nem tudom, hogy esetleg a petíció beterjesztője hozzá akar-e fűzni valamit, vagy sem. Öni a szó. Meglep az, hogy illetve hogy nem lep meg az, hogy ez a szakbizottság elfogadta a mi érvelésünket, mert itt egy európai ügyről van szó, hiszen egyfajta felelősség kérdése a szociális modellel kapcsolatban európai szinten kell, hogy megmutatkozzon. Részemről látom azt is, hogy az Európai Bizottság le akarta zárni ezt a petíciót, de ez talán az, hogy most így alakul a helyzet, ez eh, nekünk nagy eh, lehetőséget jelent, reményt eh, is jelent. Európai szinten és az Európai Unióba vezet, vetett bizalmunkat is növelheti mindez, tehát reméljük, hogy európai szinten is növelhetjük ezeket a lehetőségeket. Köszönjük szépen a petíció beterjesztőjének és a hatóságok képviselőinek is, tehát nyitva fogjuk hagyni a petíciót, és a helyi, illetve regionális és nemzeti hatóságoknak fogunk írni. És majd ettől függően a választások után munkáját megkezdő újabb petíciós szakbizottság fogja eldönteni a továbbiakat. 18-as petíció következik. Ez a 319 per 2013-as petíció Alessandro Ciambrone petíciója, aki Castel Volturno település szervezeteinek hálózata nevében nyújtott be egy petíciót környezetvédelmi bűnözéssel kapcsolatban. Nincs itt a petíció beterjesztője, de egy dokumentumot elküldött, amely igen részletesen, amelyben igen részletesen kifejti, hogy mi is történt azóta. Ezt a dokumentumot ki is osztottuk, úgyhogy most rögtön megadom a szót az Európai Bizottság nevében Zsűr Pelájónak. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. A környezetvédelmi bűncselekmények fontos problémát jelentenek az Európai Unió számára a szervezett bűnözés elleni harc keretében. Pontosabban a környezetvédelmi bűntények egyre nagyobb problémát jelentenek Európai Uniós szinten, főként a az új prioritások fényében, amelyek 2014 és 2017 között prioritási szintre helyezi a szervezett bűnözés elleni harcot. Éppen ezért az Európai Unió néhány új projektet szeretne támogatni ebben a témakörben. Ennyi tehát az általános keretekről. Most nézzük a konkrét ügyet, amelyet a petíció beterjesztői fejtenek ki. A bizottság annyit tudott megállapítani, hogy a tagállamoknak a vonatkozó európai jogszabályokat be kell tartatnia most itt a környezetvédelmi bűncselekményekre gondolok, és ide tartozik az is, hogy definiálni kell a különböző büntetési tételeket, illetve bűncselekményeket, valamint szabálysértéseket európai ö, szinten is. Itt a 2008-as keret, irá, határozatról, illetve a 2008-as irányelvről van szó, amely a büntető jogi eszközökkel kívánja kezelni a környezetvédelmi bűncselekményeket. Tehát ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel talán könnyebben fogunk tudni majd választ adni azoknak a polgároknak, akik hozzánk fordultak. Hozzá kíván szólni valaki? Jár urat láttam mozgolódni, de úgy tűnik mégsem szól hozzá. Vagy igen. Ja, de hát sich bewegt. Nein, ich, ich habe das Phänomen, äh, sind ja zwei Dinge da bitte. Itt äh, két äh, dolgot äh, äh különösen nagyon nehezményezek. Itt komoly környezetvédelmi ártalomról van szó, és hogyha ezt Szeretük volna tudni, hogy mégis mi a reagálás. A bizottság lehet, hogy egyszerűen válaszol, de a tényekről valami keveset tudunk. Vannak-e mérési adatok, vagy elemzések? Ugyanis. Tehát még egyszer, a tényekre van szükség. Itt elhangzott egy állítás, nem tudjuk, hogy ez, ezt nem tudjuk megítélni, hogy ez valóban így volt, vagy sem és hogy a hatóságok általában kötelesek megállapítani a környezeti ártalom mértékét. A másik rész, a bizottság <coughs> megpróbált erre válaszolni, a szervezett bűnözés és a az illegális bevándorlás csak fokozza a környezeti ártalmakat lehet, hogy ez így van, de minden esetre ezt a hatóságoknak valahogy kezelniük kellene, tehát én ezt egy kicsikét aggasztónak találom. Tehát most akkor minden rendben lenne, de ezt nem e, tudjuk így e, leírni. Úgyhogy én ezt a választ igazából nem tudom elfogadni. Eh, ehhez azt fűzném még hozzá, hogy a petíció, volt kiderül az is, területi szinten az Európában található legnagyobb nyílt szemétlerakó vagy hulladéklerakóról van szó, és bizony a bűnözés, az elhanyagoltság a regionális hulladékkezelő terv hiánya, mind-mind olyan problémák, amelyek miatt már az Európai Bizottsághoz többször is fordultak, szabálysértési eljárások keretében Olaszországot el is mulasztották, el is marasztalták, és talán a bizottság részéről másként kellene megközelíteni ezeket a problémákat. De most arra reagálva, amit az bizottság képviselőjétől hallhattunk, azt szeretném reagálni, hogy vajon a szervezett bűnözés, környezetvédelmi bűncselekmények tekintetében milyen konkrét segítséget tud nyújtani az Európai Bizottság, hiszen Olaszország már sok programot valósított meg európai közpénzekből. Tehát ezen hulladéklerakók, a bezárandó hulladéklerakókra vonatkozó mm, finanszírozást hogyan lehet megvalósítani, hiszen nagyon sok olyan hulladéklerakó működik, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak. Ezekben az esetekben is Olaszország többször is kapott már segítségnyújtást, Európai Uniós közpénzekből, de mégsem valósultak meg ezek a tervek. Azt hiszem, hogy itt megint csak az egészségvédelmi problémákat is felemlíthetjük ezzel kapcsolatban, úgyhogy az Európai Bizottság vajon ezzel kapcsolatban úgy gondolja továbbra is, hogy itt csak a tagállam felelősségét lehet megállapítani, vagy pedig egyfajta konkrétabb és hatékonyabb ellenőrzése nincs-e szükség hiszen ez lenne talán a bizottság munkája, ez a kérdés merül fel bennem, nem tudom, hogy erre tudnám most válaszolni. Peter Jár. Ja, ich wollte nur äh, die letzte Ausführung der az äh, elnök legutóbbi szavai arra emlékeztetnek, hogy äh, amikor itt európai pénzekről van szó, akkor itt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság is illetékes, tehát ez az ő feladatuk. Itt most erről volt szó, és arról kellene tudnunk, hogy mi volt az eredeti szándék. Tehát amikor európai pénzekről van szó, akkor az Európai Parlamentnek az említett szakbizottságon keresztül kell ellenőrzést gyakorolnia. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a konkrét programok kérdését illeti a környezeti bűncselekményekkel szemben, az új pénzügyi perspektíva keretében a 2014-es pénzügyi évre nézve a bizottság szándéka az, hogy külön összegeket különítünk el erre a kérdéskörre. Mint említettem, ez egy új téma az EU-ban, a szervezett bűnözéssel szembeni harcban. Igen, a belső biztonsági alapból fordítunk összegeket a környezeti károkozások, illetve bűncselekmények elleni fellépésre. A második kérdésben pedig, mivel a belügyi szekcióból érkeztem, el tudom mondani, hogy valóban a tagállamok, Olaszország is, az EU jog szerint fel kell, hogy lépjenek a súlyos környezetvédelmi bűncselekményekkel szemben hatékony, arányos és elrettentő szankciókkal. Ugyanakkor ez az EU jog nem teremt kötelezettséget ezeknek a szankcióknak az alkalmazására nézve a meglévő bűnözőzési rendszerben egyedi esetekben. Vagyis itt korlátozott az EU joganyag hatája jelen pillanatban. Az Európai Bizottság ezért egyedi esetekkel nem foglalkozhat, csak úgy, mint ezzel az egyedi esettel sem. Va bene, ringrazio. Még egyszer köszönöm a bizottságnak is, még akkor is, hogyha a kérdéseimre nem igazán kaptam választ. Én azt hiszem, hogy a petíció nyitva maradhat, annak érdekében, hogy az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel forduljunk, hogy konkrétabban válaszoljon a feltett kérdésekre, és mondjuk írásban tegye ezt meg, hiszen még ma sem kaptunk írásos választ a kérdéseinkre, és a Kokobu szakbizottságnak pedig azt a kérdést intézzük feléjük, hogy hogyan lehetne ellenőrizni azokat az európai közpénzeket, amelyeket egy adott tagállam kapott meg bizonyos a petícióban is szereplő problémák megoldására, és ellenőrizni tehát azt, hogy hogyan is valósul meg ezeknek a közpénzeknek az elköltése, hiszen helyi szinten ebben a konkrét esetben például azt láthattuk, hogy nem történt semmi. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, és még egyszer köszönjük szépen mindazon petíció beterjesztőknek, polgároknak, akik hozzánk fordulnak, hogy jogaikat megvédjük. Következő napirendi pontunk a 304 per 2013-as petíció Lorenzo Fontana petíciója, akinek itt kellene lennie, vagy itt is van, itt van elbújt. Ne haragudjon. Tehát itt van Fontána úr, aki megkapja a szót 5 percre, hogy petícióját bemutassa. Köszönjön szépen. Azért nem vagyok kicsi. A petícióm, amelyet egyébként nagyon sokan aláírtak, a börtönbüntetések letöltéséről szól bizonyos Európai Uniós tagállamokban nagy problémák mutatkoznak, azért, mert a börtönök túlterheltek. Akkor, amikor a börtönök túlterheltek, akkor oda kell figyelni a fogvatartott személyek jogainak sérülésére is. A petíció tehát azt a kérdést veti fel, hogy az Európai Bizottság vajon gondoltam el arra, hogy a külföldi bűnnelkövetőket hazaküldjék. Részben azért, hogy ezen személyek jogai ne sérüljenek, tehát emberi méltóságuk ne sérüljön, részben pedig azért is, mert talán ezen személyek, hogyha hazájukhoz közelebb hazájukban töltik le börtönbüntetésüket, akkor talán hatékonyabban lehetne kezelni a problémákat. Itt európai szinten kellene összehasonlításokat végeznünk, hogy hogyan valósul meg mindez harmadik országokkal szemben. Azt is tudjuk, hogy bizonyos államok már megkezdték a munkát ebbe az irányba, és mi úgy gondoljuk, hogy ha lenne európai szintű jogszabály ezzel kapcsolatban, akkor minden bizonyal nagyobb lenne ennek a hatása, mint egy-egy bilaterális egyezménynek. Úgy gondoljuk, hogy ez a petíció részben megoldhatná ezt a problémát, amely egyébként más államokra is vonatkozik, mert vannak olyan tagállamok, vagy olyan államok, akik úgy próbálják megoldani a börtönök túlterheltségét, hogy hogy igazából nem oldják meg a helyzetet gyökerében, és pont ezért írtuk meg ezt a petíciót, amelyet reméljük, hogy majd valamilyen európai szintű jogszabály meghozatala követ. Köszönöm, Fontána úr! És most megkapja a bizottság nevében Jessica Benner a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmüket a 2008-989 IHJ kerethatározatra, amely az elítélt elítéltek visszaküldéséről szól a tagállamukba, vagy ahhoz a tagállamba, amelyen a legszorosabb kapcsolatot táplálják. A szociális rehabilitálását szolgálja ez az illetőknek. A kerethatározat előírja ennek az átállításnak a lehetőségét, még akár az elítélt jóváhagyása nélkül is a következő helyzetekben. Először is az elítélt legyen a végrehajtó tagállam állampolgára, illetve lakosa, ahhoz, hogy visszaküldjék jóváhagyása nélkül. A második feltétel, hogy az illetőt mindenképpen átszállítanák, illetve kitoroncolnák a végrehajtó tagállamba szabadon bocsátása után, a harmadik eset pedig, amikor már egyébként is visszaszokott hazájába. Ezt a kerethatározat hatodik cikke határozza meg. A kerethatározatot azonban még nem minden tagállamban helyezték hatályba. Annak ellenére, hogy az átültetési határidő 2011. december 6-án már lejárt. Egyelőre 18 tagállam hagyja végre a kerethatározatot. A bizottság egy jelentést fogadott el a kerethatározat végrehajtásával kapcsolatosan, egészen pontosan idén, február 5-én. Amíg eh, mindkét eh, tagállam, eh, amely érintett az ügyben, nem ültette át a kerethatározatot, a korábbi szabályok vonatkoznak az elítélt elhelyezésére, például az 1983-as Európa Tanácsi Egyezmény jegyzőkönyve. Ez szerint az átszállítás megtörténhet az elítélt beleegyezése nélkül is. Ez a kiegészítő jegyzőkönyv olyas van, mert 36 tagállam erősített meg, a legtöbb tagállam is ebbe a 36 tagállamba bele tartozik. A harmadik országokkal kapcsolatosan általában két vagy több oldalú megállapodásokat írnak alá a tagállamok, vagy pedig az 1983-as egyezményre hivatkoznak, vagy a 97-es kiegészítő jegyzőkönyvre. A 83-as egyezménynek egyébként 64 ország részes fele jelen pillanatban. Mind az EU 2008-989-es kerethatározat, valamint a 83-as egyezmény 97-es jegyzőkönyve előírja, hogy hazaszállítható az elítélt hazájába, és ez az átszállítás akár az illető beleegyezése nélkül is megtörténhet, de ebben az ügyben nem automatikus az átszállítás az elítélt hazájába. Figyelembe kell venni a társadalmi rehabilitáció szempontjait is, és jog orvoslati lehetőséget kell biztosítani arra az esetre, hogyha az elítélt nem járul hozzá az átszállításhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozzászólások? Akkor Fontána úr kapja vissza a szót. Köszönöm szépen a bizottságnak a választ, de a probléma azért itt főként abban áll, hogy itt legtöbbször csak bilaterális szinten valósulnak meg egyezmények, és ezek nagyon sokszor különbözőek lehetnek, országról országra változik a tartalmuk. Ugyanakkor az is igaz, hogy az én véleményem szerint Európa valamit tehetne ezen az ügyen, hogy egységesítse a kereteket, nem csak az Európai Unión belül, hanem, a, hanem azon kifelé is, tehát harmadik országokkal folytatott kapcsolatainkban. Nagyon gyakran azonban jó lenne, hogyha lenne egy közös megközelítés, amely iránymutatásként szolgálhatna az egyes tagállamok számára a bilaterális kapcsolatok vagy probléma egyezmény szempontjából. Tehát úgy gondoljuk, hogy Egyelőre még nem létezik ilyen rendelet, de nagyon fontos lenne az, hogy nyomást gyakoroljunk azon tagállamok szám részére, akik még nem írták alá a kerethatározatot, tehát egy kicsikét lemaradtak ebből a szempontból. Köszönöm. Jár úr. Mikrofon. Ha jól értettem, akkor uh, itt egy rendeletet uh, kérne, habár szerintem ez a keret uh, határozat sem valósult meg teljes körűen, ezt a bizottság is elmondta, és itt kiegészítésként hallottuk, hogy számos kétoldalú megállapodás is létezik a tagállamok között tehát az illetékes szakbizottságot, a jogi szakbizottságot kellene megkérni egy szakvélemény kiadására, hogy egyáltalán szükség van-e rendeletre, vagy sem. Lehet, hogy ez segítene. A parlamentnek van közvetett kezdeményezési joga, a szakbizottságnak kell ezzel, az illetékes szakbizottságnak kell ezzel foglalkoznia, hogy szükség van-e egy külön jogi szabályozásra, még egyszer, tehát ezt a közvetett kezdeményezési jogunkat gyakorolhatnánk a bizottsággal szemben, amennyiben szükséges, ha nem, akkor a keret meg a határozatot kell végrehajtani. De nyilván a legjobb az lenne a tagállamoknak, ha rendelet születne. De még egyszer, ez tipikusan az illetékes szakbizottság feladat körébe kell, hogy tartozzon. Igen, és még ehhez szeretném hozzáfűzni azt is, hogy a Libe szakbizottság egy delegációt küldött Olaszországban múlt héten, amelynek célja pont az, hogy a petícióban szereplő problémákra fényderítsem április 10-én lesz majd ennek a missziónak az értékelése. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk nyitva kellene tartanunk ezt a petíciót, és majd attól függően, hogy milyen információkat is kapunk a Libeszak bizottságtól, valamint a bizottság, az Európai Bizottság részéről milyen választ fogunk kapni, és majd ennek alap, az alapján eldönthetjük azt, hogy mit is szeretnénk tenni. Természetesen világos az, hogy Olaszország és más tagállamok sem ö, felelnek meg a keret határozatban tartalmazott iránymutatásoknak. Úgyhogy ez már önmagában egy olyan elv, amelyből kiindulhatunk, és az Európai Bizottságot felkérhetjük arra, hogy tegyen valamit, hiszen Olaszország esetében épp úgy, mint más esetekben már többször is a intézmények részéről történtek lépések, már pedig én úgy gondolom, hogy a fogvatartottaknak konkrét válaszra van szükségük a problémáik megoldására, nem pedig szép szavakra. Tehát nekünk valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Köszönöm szépen Fontán a kollégának, hogy ezt a petíciót beterjesztette. És akkor, amikor a kollégák terjesztenek be petíciókat, azok, azok az esetek mind erősítik presztízsét ennek a PETI szakbizottságnak. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm azoknak, az állampolgároknak is, akik ön meg mögé felsorakoztak. Lezárom a vitát, és következik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 javaslatot tettek a miniszter számára, hogy adjon magyarázatot egy konzultációra, ami egyébként 2013. novemberében és 2014. 10. februárjában történt, és a kérések közül 29-et teljesítettek a, a hulladék elszállítására Relé úr továbbra is kitartott a kérése mellett. A konzultáció során a, az építkezés vezetője megvizsgálta a talaj víz szintjét, és arra jutottak, hogy ez a szennyezés nem éri el a küszöbértéket, de hogyan lehet előre jelezni, hogy mi történik 6-10 év múlva, vagy 30 év múlva. Jelen pillanatban 56%-os a higanytartalom. Sokan rámutattak, hogy ezek a tárolókonténerek problémát fognak okozni. A francia kormányt arra kellene emlékeztetni, hogyha csak részben távolítják el ezt a nagyon mérgező hulladék eh, mennyiséget, a stokamin, akkor arról is gondoskodni kell, hogy minden intézkedés megtegyenek annak érdekében, hogy eh, fenntartsák eh, a vizes ökoszisztémákat a környéken, illetve a szárazföldi ökoszisztémákat, amelyek ezen alapulnak. Hosszú távon kell védeni a rendelkezésre álló vízforrásokat illetve a az elővigyázatosság alapelvét is megsértették ezzel az eljárással. A szerződés 14. cikk előírja, hogy a környezetvédelmi politikában ambíciózusnak kell lenni a célkitűzésekben, és megelőző intézkedésekre is szükség van. A szennyező forrásokat meg kell szüntetni, és a szennyezőnek kell fizetni, ezt az alapelvet kell alkalmazni fontos politikai döntéseket kell hozni, amelyek hatással vannak a régióban élők ivóvízének minőségére. Ez kapcsolódik egyébként az térségben a bánya bezárásokhoz a válság miatt. Bizottság. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csak meg tudom ismételni a bizottság korábbi észrevételeit ezzel kapcsolatosan. Egy korábbi közleményünkben hivatkoztunk a lerakó helyekről szóló irányelvre. Ez bizonyos követelményeket tartalmaz, amelyeket mindig figyelembe kell, hogy vegyenek az illetékes hatóságok, ami a végső helyszínt, a lerakóhelyek engedélyezését illeti, tehát ez az illetékes hatóságok hatásköre az egyes tagállamokban. A vízkeret irányelvvel is összefügg ez a kérdés, ami előírja a talajvíz minőség romlásának megakadályozását és a jó állapot megőrzését, illetve visszaállítását 2015-ig a tagállamoknak át kellett ültetniük ezeket az irányelveket, és a vízmedencére vonatkozóan is terveket kell készíteniük, mégpedig nyilvános konzultációk keretében. A francia hatóságok is tisztában vannak a problémával, és javasoltak intézkedéseket, amelyeket meg fognak valósítani, hogy az irányelv célkitűzéseinek meg megfelelhessenek, és javuljon a helyzet. A javasolt intézkedéseket a tagállamoknak kell eldönteniük, tehát az illetékes hatóságoknak az egyes tagállamokban, nem a bizottságnak. A bizottság eddig nem kapott arra vonatkozó semmi bizonyítékot, hogy az intézkedések, a francia hatóságok által javasolt intézkedések veszélybe sodornák az irányelvben előírtak teljesülését. Köszönöm szépen. Szeretne valaki szólni ebben az ügyben? Tessék. Merci, monsieur le président. J'ai pas vu... Köszönöm szépen, elnök úr egész meglepett, hogy ön foglalt el az elnöki széket. Ça explique ma surprise quand euh, j'ai... Micsoda meglepetések érik itt az embert. Nagy kíváncsisággal hallgattam a bizottság válaszát, és azért nem vettem észre, hogy megváltozott az elnök személye. Köszönöm szépen, hogy megint szót kaptam. Euh, à ce stade et après vous avoir euh, lu le message... Átolvastam a petíció szerzőjének üzenetét, illetve felolvastam az előbb, és most elmondanám a saját véleményemet is, ami a sztokamin eh, szennyeződéssel kapcsolatban eh, felmerült bennem. Remélem, hogy a petíció szerzőjének az üzenetéből kiderült, hogy mennyire felháborodottak az állampolgárok. Ennek eh, a szervezetnek a tagjai ma itt vannak, hosszú ideje dolgoznak ezen az ügyön, több mint tíz éve, és nagyon kiábrándító számukra, hogy nem hallgatja meg őket senki, nem mondhatják el a véleményüket, és nagyon csalódottak amiatt is, hogy valós vita nem alakult ki. A francia hatóságok tíz év után léptek csak, most úgy döntöttek, hogy lépésre van szükség, de a megoldás nem elégséges. Nagyon sokak számára agasztó ez az ügy, nyilván kivéve a gyártó céget. Az eddigi eszmecserék is rámutattak, hogy ez mennyire érdekes kérdés, legutóbb 200-an voltak jelen a legutóbbi ülésen. A konzultáció során 23-an szólaltak meg, És a benyomásainkat az is megerősített, hogy nagyon sok ötletet vetettek fel, de a problémát soha nem tudták teljes egészében megoldani. És nem értik azt sem, hogy miért nem veszik jobban figyelembe a tárolási kérdéseket, akkor, amikor például Buzer úr, aki nagy szakértő ennek a témának, azt mondják, hogy ez lehetséges lenne, és akik pedig azt javasolták, hogy csak részben kell tárolni ezeket az eredményeket, ők is azt mondják, hogy ez nehéz. 2013 januári ez a petíció, és meg vagyok győződve arról, hogy a mostani ö, petíciónk és a levelünk lehetővé tették azt, hogy a francia kormány megvalósítsa ezt a egyeztetést. Szerintem azonban tovább lehetne lépni ebben, és amennyiben a petíció benyújtói nyitva kívánják tartani a petíciót, az érthető. Nem sokára megkapjuk ugyanis a közkonzultáció eredményeit, és jelenleg ebben a fázisban fontos az Európai Parlament szerepe. Annak érdekében, hogy a veszélyeztetett területeket megtisztítsák a higanytól, ugyanis ez nem ö, felel meg a, a vonatkozó előjárás, előírásoknak, a rajnai talajvízkészletek veszélyeztetettsége, tehát egyértelmű, pedig ez a legnagyobb talajvízkészlet Európában. és azt kockáztatjuk, hogy visszafordíthatatlanná válik a folyamat. A mi szakbizottságunk milyen végkövetkeztetéseket is vonhat le. Részben fontos lenne az, hogy az Európai Bizottság felé ismét tolmácsoljuk igényünket, hogy a valós környezetvédelmi és egészségügyi hatásokra vonatkozólag végeztessen különböző vizsgálatokat. Ezászról van itt szó, és ugyanakkor a petíciós szakbizottság a francia környezetvédelmi miniszterhez kellene, hogy forduljon annak érdekében, hogy kamin kivonásával kapcsolatos, teljes kivonásával kapcsolatos forgatókönyvet gondolják át, és talán az is hatékony lenne, hogyha a petíciós szakbizottság meghívná, illetve felkérné az érintett feleket arra, hogy környezetvédelmi szempontból sokkal felelősségteljesebben járjanak el, ugyanis itt hatalmas veszélyeket rejt magában ez a hulladéklerakó. Köszönöm. Megérkeztem időközben, itt vagyok és azt is látom, hogy ön nagyon jól ismeri ezt az ügyet. Bizottság esetleg hozzá kívánna szólni? Esetleg mások? Akkor, hogyha egyetértenek, akkor nyitva hagyjuk az ügyet, és később visszatérünk majd rá. Köszönöm. Akkor lépjünk a következő napi rendi pontra, 21-re, ami a Petíciós Bizottság munkamódszereivel foglalkozik. Ebben az értelemben meg is adom rögtön a szót azoknak, akik felkívánnak szólni ebben az ügyben, és azután megnyitjuk a vitát. A munkamódszereinkkel kapcsolatosan tehát kikér szót, Eh, Peter Margaret, Margaret. Margaret. Kezdi a felszólásokat, és utána Péter. Akkor angolul szólok, bár eldöntöttem már egyszer, hogy Dánul fogok beszélni, de mégsem. Először is köszönöm szépen a munkát és az ajánlásokat. Úgy gondolom, hogy amit itt el kell mondanunk, és fel kell ismernünk, és el kell ismernünk, hogy nagyon-nagyon sok további petíció van még. Ez siker is, de ez gyakorlatilag megfolytja a bizottságunk munkáját. Nem tudjuk gyakorlatilag kezelni ezt a munkamennyiséget. Már korábban egyértelművé tettem, hogy több erőforrásra van szükségünk a titkárság részéről, hogy hatékony legyen ez a munka, és ezt világosan ki kell mondani. Nem mondhatjuk azt az európai állampolgároknak, hogy szívesen fogadjuk őket, és méltányosan elbírálás alá esik az ügyük, hogyha korlátozottak az erőforrásaink. Ez fontos üzenet az új parlament számára is. Fontos, hogy ők is tudatában legyenek ennek. Biztos kijavít majd David, hogyha nincs igazam, de szerintem mi vagyunk az egyetlen szakbizottság, amely nem kapott plusz erőforrásokat. És ráadásul mi járunk a legközelebb az állampolgárokhoz. Ez gyakorlatilag nem méltányos az állampolgárokkal szemben. Mintha nem vennénk figyelembe az ő munkájukat. Ezért nem magunkat kell okolnunk, de szembe kell néznünk ezzel a helyzettel. A petíciók előkészítése nagyon fontos ahhoz, hogy jó munkát végezzünk itt. Ez a fő üzenetem. Ezt kellene közvetíteni a következő összetételő szakbizottságnak. Néha úgy gondolom, hogyha a skandináv országokban felfedezik ezt a bizottságot, ez még nem történt meg Finnországban, Dániában, ez a név egy kicsit abszurd módon hangzik a legtöbb országban. Sokszor elmondtam, hogy az, hogy sok petíció van, az nem azt jelenti, hogy olyan sok baj van, hanem ez egy egészséges jelzés is lehet, hogy az állampolgárok aktívak. És ebben nem szabad őket megakadályozni. Köszönöm. Gracias, Margaret. Eh, Peter, a pedido la palabra. Peter. Ja, vielen Köszönöm, elnök úr. Én először is egyetértésemről szeretnék hangot adni. A petíciós szakbizottság az a szakbizottság, ami a legközvetlenebb kapcsolatban áll az állampolgárokkal. Ha úgy tetszik, ez az állampolgárok szakbizottsága. Ők közvetlenül fordulhatnak hozzánk az Európai Unió és az Európai Parlament közvetlen kapcsolata vagyunk feléjük. és eh, ez a hatás, tehát hogy közvetlenül kapcsolatban állunk velük, ezt eh, lehet, hogy nem eh, is ismerik fel a többi szakbizottságban. Most akár elektronikus petíciókról beszélünk, itt nyilván személy, személyzeti erősítésre is szükség van, és a módszereket is némileg át kell alakítani. Itt nem feltétlenül a titkárság a hibás mindenben, tehát én is támogatom, hiszen olyan petíciókra van szükség, amit fel tudunk dolgozni. Ezek lennének a legfontosabbak, amelyek kapcsán meg tudjuk hívni a beterjesztőket, vitába bocsátkozhatunk velük, vannak petíciók, amelyeket nyitva kell hagynunk, mert további információra van szükségünk, vagy tényfeltárásra. De hogy mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy a petíciókat jobban fel tudjuk dolgozni, hiszen vannak olyan petíciók, amelyeket nem tudunk befogadni. Lehet, hogy egy petíciót azért nyújtanak be, mert további információra van szükségük. Nyilván, ha nyitva hagyunk egy petíciót, akkor ott valami további te, teendőkre van szükség, és hogy túlságosan régen áll, marad nyitva egy petíció, ebben mi is hibásak vagyunk. Úgyhogy nagy köszönet a titkárságnak, hogy ezt az anyagot előkészítette, és én is majd javasolok a jegyzőkönyv számára néhány továbbfejlesztési lépést, pontosítást a titkárság anyagához. De minden esetre ez az anyag nagyrészt tartalmazza a kívánságokat, az elképzeléseket, ami minket illet. A regisztrálásról itt is körültekintőnek kell lennünk, hiszen itt a megfelelő főigazgatóság illetékes a hivatalos dokumentumok tekintetében. A regisztrált petíciók nyilvánosságra kerülhetnek, viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy melyik petíciót nem regisztrálták. Úgyhogy ezt a mechanizmus végig kell gondolnunk, hogy mely petíciót fogadjuk be, regisztráljuk, vagy melyet tartjuk kétségesnek, melyeket zárunk ki. Ezt az információt mindenféleképpen nyilvánosságra kell hozni, Hiszen vannak olyan petíciók, amelyeknek semmi értelme, és akkor nyilván ehhez teljesen fölösleges lenne rengeteg kapacitást, erőforrást elpazarolni. A befogadhatósággal kapcsolatosan szerintem két hónapon belül kellene elkészíteni egy listát a benyújtott petíciók sorsáról, regisztrálásáról, és a mi saját demokratikus jogunk, tehát a koordinátorok az eredeti befogadhatósági javaslatokról dönthet, illetve azt módosíthatja. Tehát például a nyilván titkárság készíti elő az anyagokat, itt, mint ahogy már említettem, meg kell erősíteni a személyzetet, a titkárság létszámát, de minden esetre én örülnék, és ez ösztönözhetné is a titkárságot. Lehet, hogy már ők el tudják dönteni, hogy a peti, az adott petíció nem befogadható. Ezt lehetőleg partneri dialógus keretében döntenénk el. Viszont mi saját magunk döntenénk arról, hogy mely petíciót dolgozzuk fel részleteiben. Tehát ezt kívántam elmondani a jegyzőkönyv számára a néppárt nevében. Ezeket javasolnánk, és még feljegyeztem, hogy nagyon fontos lenne évente egyszer véleményt cserélni a bizottsággal a petíciós eljárásról. Ez a szerződés alapján kell, hogy történjen. Tehát lehet, hogy ma döntünk valamiről, és lehet, hogy most kicsit itt elviszem, elviccelem a dolgot, de lehet, hogy a bizottság arról megfeledkezik, és akkor nem történik semmi, akkor nekünk kell eldöntenünk, hogy mi történjen az adott esetben. És ez történik tipikusan például egy saját kezdeményezésű jelentés kapcsán, amikor a bizottság valamit, javas, valamit javasolunk, a bizottság nem megfelelően reagál, akkor az egészet a parlamentnek kell átvennie. Tehát ez a 212-es per 2-es bekezdés szerint kell, hogy történjen, ezt kell alkalmazni. Azon petíciók esetében, amit hez a bizottság eh, állásfoglalását kértük ki, két hónapos határidőt kellene szabni. Ha beérkezik eh, egy eh, petíció, és állásfoglalást kérünk a bizottságtól, akkor el kell várnunk, hogy az az állásfoglalás két hónapon belül megérkezzen, ami alapján lefolytathatjuk a szakbizottságban a vitát, és vagy lezárjuk az alapján a petíciót, vagy nyitva hagyjuk, mint ahogy ez többször történt, és amennyiben nyitva hagyunk egy petíciót, akkor három hónapon belül azt ismét napirendre kell tűzni, és ha döntünk, akkor az adott képviselőt, a szakbizottság megfelelő tagját kell erről meggyőzni, illetve emlékeztetni az adott petícióra. Nagyon fontosak a határidők. Emlékeztetnék egy Strasburgi legendává vált ülésünkre, amikor egy hasonló vitát lefolytattunk, én szerintem saját magunknak kellene határidőket szabni, és ezt saját magunkkal szemben betartatni, vagy betartani. Nyilván a határidők mindenkire vonatkoznak. A koordinátori ülésnek kell a napirend tervezetet elfogadni, hat hónappal, illetve hat héttel az ülés megelőzően. Előfordult, mint ma is például, hogy a napirendet módosítjuk, ha ez történik, akkor a koordinátokat meg kell hívni, hogy ezt meg tudjuk vitatni. És az elnök hozzájárulásával ezt a tervezetet lehetne aztán megküldeni a tagoknak, hogy pontosan mindenki tájékozódjon a vitapontokról. A koordinátoroknak három napon, három munkanapon belül meg kell küldeni a napirend tervezetet. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt a szakbizottságon belül az eljárást némileg módosítsuk. Nagyon fontos, hogy a B pontokból hogyan kerülhet át az A csoportba egy petíció. Itt ismét egy kéréssel fog, fordulok a titkársághoz. A titkárság készíti elő az első tervezetet, ami ben szerepelnek a B csoportba tartozó petíciók. Ezt a tagok megkapják, és a végső napirend elfogadása előtt legalább egy héten belül ezt módosíthatják. E, akkor lezárul a B lista, és legalább két frakció e, tagjának e, elnevetése hiányában, tehát elfogadottnak tekintjük ezt a listát. Két hónapon belül, amennyiben nem érkezik újabb információ ezekhez, akkor az adott petíciókat lezárhatjuk. Ezt a legutóbbi Strasburgi ülésen is felvettük. Szerintem teljesen világos, hogy ha szükség van a vitára, akkor nem feltétlenül kerül át az A listára egy petíció, de az érintettek érvekkel szolgálhatnak. és ha ez nem így történik, akkor az eljárás is blokkolásra kerül, ami pedig a sürgősségi ügyeket illeti. Ez csak kivételes esetben alkalmazható a sürgősségi eljárás. Ezt nem kell minden esetben megengedni. Alapesetben a normál eljárást követjük, kivételes esetben alkalmazhatunk sürgősségi eljárást, és ilyen esetben csak leg legfeljebb tíz petíció kerülhet napirendre, ezzel tulajdonképpen bekorlátozzuk magunkat. Azt hiszem, hogy mindenféleképpen jó lenne a szakbizottság számára is ez, és a titkárság is tisztában lenne azzal, hogy milyen korlátokat szabunk saját magunk számára. Az elfekvő vagy alvó petíciókról is tárgyaltunk Strasbourgban. Olyan petíciókról is szó van, amelyekről egész egyszerűen megfeledkeztek a képviselőtársak, vagy amelyek esetében a bizottság nem állapított meg szabálysértést, Ezeket minden évben a nyári szünet előtt lezártnak lehet tekinteni. Itt lehet, hogy a kisebb vagy a nagyobb frakciók ezzel nem értenek egyet. Ha bármilyen ok miatt le lehet zárni egy petíciót, ez rendben van, de minden esetre azért ezzel óvatosan kell bánni. A többi intézménnyel való kapcsolat szerintem jó úton halad. Az európai polgári kezdeményezése kapcsán voltak meghallgatások. Ezek részben sikeresek voltak, de ha pessimista vagyok, akkor azt mondanám, hogy nem sikerült mindent elérnünk. A petíciós szakbizottság az illetékes szakbizottság egy sor meghallgatás esetében, és részt vett számos sikeres meghallgatáson. És a szakbizottságok konferenciának vagy elnökségének ülésén is ilyen döntés született. Általában több hatáskört igyekszünk majd a következő ciklusban szerezni magunknak a polgári kezdeményezések kapcsán. Tehát a meghallgatási eljárást, ha úgy tetszik, mi irányítanánk. Ami az Európai Ombudsman intézményét illeti, a petíciós szakbizottság illetékes a kapcsolattartásért, illetve a polgárok által benyújtott panaszok kivizsgálásáért, úgyhogy ez egy nagyon fontos kapcsolatrendszer. Az ombudsman megválasztásában is szavunk van, de azt hiszem, hogy az ezzel kapcsolatos eljárás jó úton halad. Végezetül pedig a tényfeltáró látogatásokra vonatkozó további jogszabályok. Itt az elmúlt időkben sok minden történt, számos tényfeltáró látogatásról döntöttünk, és innovatív módon hajtottuk ezeket végre. Nagyon fontos arra is odafigyelni, hogy ki javasol ilyen tényfeltáró látogatásokat, a részvételünk, tehát nagyon fontos ezeken a látogatásokon, és vagy a tagok esetében a tagok esetében legalább három hónappal korábban egy összefoglaló anyagot kell készíteni. Ezen lehet vitatkozni, hogy célszerű-e vagy sem, de minden esetre a tényfeltáró látogatások lényege az, hogy megalapítsuk a tényeket szakszerű módon. Voltak olyan esetek, amikor a látogatást követően igen hosszú idő telt el a jelentés elkészítésére, tehát itt is egy három hónapos határidőt kellene szabnunk, és legalább, illetve maximum 7 oldalban korlátozni a tartalmát. A munkadokumentum két részből állna, egy leíró részből és egy következtetéseket tartalmazó részről, és aztán a delegáció vezetője ezt bocsátaná vitára tehát ezt az anyagot egyébként majd Davidnek átadom a jegyzőkönyv számára. És itt ezekben a javaslatokban igyekeztem a petíciók előterjesztőinek az álláspontját figyelembe venni. Ha valaki egy petíciót nyújt be, akkor az elektronikusan viszonylag egyszerűen megtehető, ha írásban akkor viszonylag gyorsan megkapja az értesítést, hogy megérkezett a petíciója. Legkésőbb három hónapon belül azonban jogában kell, hogy álljon a petíció benyújtójának, hogy megtudja, befogadták-e a petícióját vagy sem hiszen nyilvánvalóan tudnia kell, hogy ezt tovább fel fogják dolgozni, vagy pedig még további kiegészítésekre van szükség. Ehhez a munkát jobban kell koordinálni, hogyha egy petíció érkezik be, akár a bizottsághoz is, ahol egyértelmű a döntés, ott ezt viszonylag gyorsan meg lehet tenni, és akkor lezárul az ügy. Ha azonban tehát minden rendben van, és a, ezzel a, a döntéssel azonban a petíció benyújtója nem ért egyet, vagy nem kielégítő számára, Ez a napirenden szerepelt ez a pont, úgyhogy kérem, hagyjon, hagyja, hogy végigmondjam a mondandómat. Miután már rég befejeztem volna, hogyha nem szakítottak volna, volna félbe, tehát a petíció benyújtójának, független az eredménytől jogában kell, hogy álljon, hogy a döntésre reagálhasson. Tehát ez lett volna, ezek lettek volna a megjegyzéseim, és ezt majd a jegyzőkönyv számára megköszönöm, megküldöm, és köszönöm a figyelmet. Na, Lássuk csak, mondja az elnök, majd közbeszól a képviselőasszony. Igen, én szerettem volna szólni, mondta, mondja az elnök, ha megengedi, Margaret, hogyha szeretnél elnök asszony lenni, akkor tessék ide feladni a pulpitusra és elnökölni az ülésen. De Margaret, nem is tudod, hogy mit akartam mondani. Lo primero es que... Először is nincsen itt semmi probléma, mindenki kihasználja a saját felszólalási idejét, és nem szokásunk félbeszakítani a társunkat. Ennek a bizottságnak, és egyébként így kellene lennie minden szakbizottságban, ez az alapszabálya. Bosszinár úr is sokat dolgozott ezen. Eljött ide elmondani a véleményét, úgyhogy tiszteljük meg, adjuk meg a kellő időt az előadásához. Ez nagyon fontos téma mindannyiunk számára. Tudnunk kell, hogy a bizottság milyen módszerek szerint fog dolgozni, lehet ezzel egyetérteni, nem egyetérteni, lehet rajta vitatkozni, amennyit csak szeretnél, te is beszélhetsz, de legalább meg kell nekik köszönni, hogy vették azt a fáradtságot, amit mások nem, hogy kidolgozták ezt a javaslatot. Köszönöm szépen Péter Ria úrnak, és most Margaret, hogyha szeretnél szólni, tessék parancsolni. Úgy gondolom, nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogyha az EPP ellen szól a, a döntés, akkor mindig újra napirendre veszik az ügyet. Szerintem nem méltányos, hogy ezzel időt vesztegettünk. Másodszor vannak már szabályaink, és, ha, és ahogy én látom, ezek jó szabályok. Ki változtatja meg a napi rendet egy nappal korábban? Most 6 hétről beszél, de általában önök változtatnak a napi renden állandóan, és törlik a tényfeltáró küldetéseket. Önök? Ez a Strasburgi ülés, ez nagyon magyar stílusú. Nálunk van a többség, nem foglalkozunk a szabályokkal, hiszen miénk a többség, azt mondunk, amit akarunk. Hogyha halasztani akarunk valamit, halasztjuk, ha törölni akarjuk, töröljük. Ez egy kicsit fárasztó, hogy itt moralizálnak a szabályok betartásáról, de aztán a gyakorlatban Öt év után már van ezzel kapcsolatosan tapasztalatunk. Folyamatosan megszabják, megszegik a szabályokat. De azt gondolom, hogy a szabályánk jók. És azt hangsúlyoznunk kell egymás számára, hogy jobban kell dolgoznunk, ezzel egyetértek, és pontosabban kell dolgoznunk, és visszajeleznünk a petíció szerzőknek, ezzel is egyetértek, minden egyetértek, amit mondott. Nagyszerű volna, erről jó nyilvántartást vezetni, hogy átlássuk, hogy elfogadhatóak-e a petíciók vagy sem, és milyen okból, de minden esetre remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja azt, amiről döntünk. Nem az a döntés, hogy mögöttem van a többség, és akkor ez el van döntve. A szabályok szabályokat be kell tartani, és eh, az ütemtervet csak úgy tudjuk tartani, hogyha erőforrásaink is vannak. For sure. And then secondly... Másodszor, hogyha megígérjük egymásnak, hogy tartjuk a szabályokat, nem csak azokat a szabályokat, amelyeket mi alkottunk, de ezeket is, hanem a parlament szabályait is be kell tartanunk, és akkor ezt ki kell ezzel egészíteni, hogy tiszteletben tartjuk a döntéseket, hogy június 1-ével elfogadjuk mindezt, még ha folyamatosan változtatunk is a szabályokon. Csak meg szeretném említeni, hogy ki okozza mindig a problémát a bizottság számára. A következő ciklusban remélem, hogy az alapvető demokratikus szabályokat be tudjuk tartani, és a kisebbségnek is esélye van arra, ez a szokás a demokráciában, hogy közreműködjön, különben nem tudjuk folytatni a munkát. Remélem, hogy a hosszú listát most lezárhatjuk, de nem döntés ez, hogyha leckéket tartunk arról, hogy hogyan kell viselkedni, ezt én is meg tudnám tenni, és Vito, remélem nem bosszantottam fel nagyon, de nagyon sok időt vesztegettünk ennek a kérdésnek a folyamatos napirendre vételével. És hogyha úgy döntünk, hogy lesz egy tényfeltáró misszió, akkor a parlament szabályai szerint kell ezt végrehajtanunk. Ez nem adja meg az összes hatáskört a misszió vezetőjének. Hogyha a kisebbségnek más véleménye van, ezt is érvényesíteni kell. Ezzel most lezárnám a felszólalásomat, köszönöm David a munkáját, és remélem, hogy ez az utolsó alkalom, hogy a hosszú listát különböző fikciókkal töltette, töltötte fel az EPP arról, hogy hogyan lehetne ennek a dolgok, hogyha az EPP viselkedne. Margaret, látott téged sem szakított félbe senki, annyi mindent elmondhattál, amit csak szerettél volna, senki nem szakított félbe, de az EPP tagjaként el kell mondanom, hogy senkit nem leckéztethetsz itt meg a többségről, kisebbségről. Itt egy szakbizottságról van szó, és hogyha gondod van a többséggel, akkor iratkozz át az EPP-be a saját országodban, és a következő választásokat megnyeritek, és rögtön a többséghez fogsz tartozni. Kollégák, ki szeretne még felszólalni, senki más, de mégis jár eh, úr. Csak nagyon röviden. Ami a eh, petíciós szakbizottság munkamódszereit illeti, szerintem eh, jó lenne, ha ebben egyet értenénk a ciklus végén, és ezt barátian tennénk, hogy aztán feltöltődött erővel térhessünk vissza ismét a szakbizottságba. Ami különösen eh, dühít engem, hogy a népátnak nincs többsége a szakbizottságban. Igen, eh, valóban nincs többségünk, nagyon jó lenne, ha lenne. Itt eh, mindig a néppárt többségére hivatkozol, és ez nincs így. Tehát jó lenne még egyszer, hogyha a ciklus vége előtt ezt le tudnánk zárni és megegyeznénk. A szabályok mindenkire vonatkoznak. Lehet, hogy ezt erre ritkán emlékeztetjük magunkat, tehát még egyszer ezek a szabályok minket szabályoznak, és mint ahogy említettem, további létszámra van szükség, és ehhez, vagy ezzel az elnökhöz kellene fordulnunk, hogy vizsgálj meg, mit lehet tenni ebben az ügyben. Nagyon sok petíciót kapunk, és nyilván ez jó, szeretnénk, ha minél több petíciót kapunk, de ha elektronikusan nyújtják be a polgárok, attól nem lesz kevesebb a munkánk tehát a szakbizottság is és a titkárság is abban a helyzetben kell, hogy legyen, hogy megfelelő időben reagálhasson a petíciókra, ez a közös feladatunk. A petíciós szakbizottság azzal tűnt ki, hogy a, hogy csak nagyon kevés döntésben szigetelődtek el frakciók. A legtöbbet többséggel sikerült elfogadnunk. Tehát ez engem egy kicsit felbosszant, hogy itt mindig a néppárti többségre hivatkozol. Filip. Bulán úr, Filip, röviden. Oui, merci, Carlos. Köszönöm szépen, Carlos csak azt szerettem volna mondani, hogy a néppártnak nincs többsége, csak akkor, hogyha más pártokkal összefog. Ez a demokrácia szabálya. Egy. Kettő. Úgy gondolom, hogy mindazok a javaslatok, amelyek ebben a dokumentumban szerepelnek, a munkáinkból levont tanulságok, következtetések itt a Peti Szakbizottságban. Ezen felül a petíciós bizottsági munkába beleértem még a helyszíni látogatásainkat is, illetve azokat a helyzeteket, amelyek néha problémásnak mutatkoztak, azért, mert nem voltak megfelelően szabályozva, vagy egyszerűen csak az emberi mulasztásoknak volt ez betudható. Ezért jó szerintem az, hogy most a mandátum végén összefoglaljuk az összes tapasztalatunkat, és ezt az új parlamenti képviselők szolgálatába állítsuk. Mert különben az új képviselők ugyanazokat a problémákat fogják maguk előtt találni, amelyekkel nekünk is meg kellett küzdenünk. Ezért állítottuk össze ezeket a javaslatokat. Minden pártnak természetesen megvannak a maga prioritásai, a munkamódszereink, illetve a vizsgálati, vagy a vizsgáló helyszíni látogatásaink javításának érdekében, de a néppárthoz kapcsolódóan csak annyit szeretnék mondani, hogy nem hiszem, hogy a néppárt hegemóniát szeretne, nem erről van szó. Merci beaucoup, Filip. Bueno, vamos a ver. Yo... Lássuk csak meg akartam hallgatni önöket, mert három dokumentum van előttünk, az egyiket Járis úr és Bosszonári úr dolgozta ki, a másikat a titkárság, a harmadikat pedig különböző intézkedéseket, elemzéseket tartalmaz a helyzetről az elnök asszony, Macóni asszony állította ezt össze, Nem tudom, hogy szavaznunk kellene, vagy emellett vannak, hogy És itt félbeszakítja magát az elnök. A legutóbbi koordinátor ülésen megállapodtunk, hogy egy munkaanyagot kapunk majd, és mindenki a saját véleményét majd hozzáfűzi, de nem történt, nem került sor szavazásra. Ezt ebben megállapodtunk, ez a jegyzőkönyvben is szerepel, nem lesz szavazás. Látod, a végén, a ciklus végén mégiscsak van egy biztató jel, hogy meg tudunk állapodni. Nagyszerű, Nagyszerű akkor eh, a konszenzus létrehozásáig ennyiben hagyjuk a vitát így az eszmecsere után, de még önnek megadom a szót. Äh, darf ich vielleicht noch eine Anregung für die Zukunft ähm, geben? Da könnt... Egy javaslat eh, én is tudom, hogy a titkárságnak rengeteg munkája van, különösen az új választásokra tekintettel és az új parlament felállásával kapcsolatosan. Úgy gondolom azonban más országokban, ahol petíciós bizottságok működnek, jó tapasztalatokat szereztek az eljárások terén, tehát ha esetleg meg tudakolnánk, hogy ezek az eljárások hogyan működnek, ezzel talán a mi munkánkat is a jövőben tovább fejleszthetnénk. Remek, akkor Villán úr véleményét is figyelembe vesszük, és hogyha nincsen több észrevétel, akkor tovább lépünk a következő napi rendi pontra, 22 napi rendi pont Matías Alonso Blasco, spanyol állampolgár által a történelmi emlékezet helyreállításával foglalkozó szervezet nevében begyújtott 1210 per 2012 számú petíció arról, hogy a július 22-et a gyűlölet áldozatainak való megemlékezés napjának nyilvánítanák. Köszönöm szépen, elnök úr! Ön is nagyon jól felvetette, ez egy olyan petíció Matthias Alonso Blasco részéről, a történelmi emlékezet helyreállításával foglalkozó szervezet nevében, amelynek a célja a július 22-ét a gyűlölet áldozatairól való megemlékezés Európai Napjának nyilvánítsák. Vagyis ismerjük el ezt a napot, a az emberi jogok elismerésének, a diverzitás elismerésének és az erőszak visszaszorításának napjaként. Szeretnénk, hogyha választ kapnánk a bizottságtól a felvetésünkre, tehát nagyon egyszerű a kérdés. Köszönöm szépen, asszonyom. Most a bizottságra pillantok. Nincsen itt senki a bizottságtól ebben az ügyben. Hát ez politikai kérdés lesz. Úgy gondolom, hogy ebből a dosszióból eltűnt az a levél, amelyet Martin Schulz adott ki, Maconi asszony első levelére válaszolva. Schulz úr arról tájékoztat minket, hogy ezt az ügyet a, az elnökök konferenciájának átadta, de onnan nem kaptunk választ. Úgyhogy én azt javaslom, hogy továbbra is kérjük azt, hogy az a konferenciája azonnal adjon választ erre a kérdésre, gondolják végig, és én ezt találom jó megoldásnak. Köszönöm szépen. Igen, ez kiváló megoldás, vagyis hogy a petíciós bizottság kérje ezt, és az álláspontot rögzítse a petícióval kapcsolatosan, és valóban utaljuk az elnökök konferenciája elé az ügyet. Jó, akkor így járunk el. Rendben. Siguiente punto del orden día que no está en el orden del día. Van egy következő napi rendi pontunk, amely nem szerepel a napi rendem, A délelőtt szó volt már erről, vagyis, hogy beépítsünk egy Eh, tengo una lista... Napi rendi pontot a Jugenderrel kapcsolatosan. Üdvözölném a petíciós bizottságban a vendégeinket, hogyha minden haton szeretnének felszólalni, akkor kérem, hogy korlátozzák magukat három percre, ez is 18 perc lesz összesen, úgyhogy eh, mire mondja, hogy nem? Asszonyom. Az nem lehetséges egész egyszerűen, hogy négy éve várjunk a petíciónk megtárgyalását, és még mindig semmi nem történik. Többször törölték a napirendi pontról, éppen ezért nagyon sok petíció benyújtó nem jött el, néhányan itt vagyunk, de négy ö, év után három percet kapunk, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Értem az álláspontját, teljesen megértem, de ön is értsen meg engem. Fél hétkor, bocsánat, először én nekem, eh, és hagyj eh, adjon lehetőséget, hogy végigmondjam, tehát eh, fél hétkor lezárjuk az ülést, mert a tolmácsok befejezik a napi munkájukat. Hogyha vitát szeretnénk folytatni, önöknek is szólniuk kell, a politikusoknak, a bizottságnak. A vita nem csak az önök felszólalását jelenti, hanem gondolom, hogy eszmét szeretnének cserélni ezért, hogyha mindenki fel szeretne szólalni, ami logikus és nagyon elfogadható, hiszen négy éve várnak erre lehetőségre, sokan vannak, akik sokkal kevesebb időt kaptak ebben a bizottságban. Kérem, hogy korlátozzák magukat három percre. Négy percet is adhatok mindenkinek, de akkor is 24-25 perc jut önökre, Ebben a bizottságban biztosíthatom önöket, hogy senki nem kapott 25 percet arra, hogy bemutassa az ügyét. Ezért kérem, hogy négy percre korlátozzák a felszólalásokat, és utána lesz a vita, ha ezt el tudják fogadni. Gondolom nem csak önök szeretnének beszélni, hanem a vitának is helyet szeretnének adni. Hogyha van egy olyan vita, amiben utána válaszolhatunk a kérdésekre, akkor jó. Igen, ez így lesz. Először önök beszélnek, azután a bizottságtól. Van itt valaki? Nincs itt senki a bizottságtól. Akkor van itt egy probléma. Most tudtam meg. Nincs itt senki a bizottságtól, hogy válaszoljon a petícióra. Soprattutto abbiamo visto che l'eurodeputato tedesco che aveva... Láttuk azt is, hogy a németek, a német képviselő, aki nem akarta, hogy napirendre tűzzék ezt a kérdést, már el is ment. Igen, az a szabályunk, hogy először a petíció szerzői beszélnek, azután a bizottság válaszol, ez logikus, és azután megnyitjuk a vitát a képviselőkkel és az önök részvételével önök is felszólalhatnak, de ebben az esetben nincs ott a bizottság képviselője, ezt eh, most el kell mondanom, Én úgy tudtam, hogy ma délelőtt kerülne sor erre a vitára, de én ezt csak most tudtam meg. Ha önök készen állnak a vita lefolytatására, ha most beszélünk róla, akkor az mit jelent, hogy nem fognak rá választ adni? A bizottság válaszát nem kapják. A fáre? Akkor miről beszélünk ma? Ez egy kérdés. Nem vitatkozom, csak szeretném érteni a helyzetet. Mi elmondjuk, hogy mi a probléma, csak azt szeretnénk tudni, hogy ha elmondjuk a problémánkat, akkor utána senki sem fog nekünk választ adni, és elnapolják az ügyet? Nagyon sajnálom, ennek nem így kellene lennie. Én is ezt mondom, a bizottság válaszát meg kellene kapnunk, az Európai Bizottság után nyitnánk meg a vitát, és önök is beszélhetnének és a képviselők, de ilyen módon eh, van szabályozva a munkánk. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy a helyzet nagyon különleges, ugyanis a bizottságnak itt kellene lennie, sőt meg kellett volna várni a bizottságnak ma reggel, hogy hogyan dönt a mi szakbizottságunk a napi rendünkről, annak érdekében, hogy eldöntsék, hogy jöjjenek-e vagy sem. Tehát itt igazából a bizottság a hibás, az is problematikus szerintem, hogy ezt a, ezt a kérdést le akarták többről, többször venni a napirendről, de ma reggel 9 órakor eldöntöttük azt, hogy rajta lesz a napirenden. És a szakbizottságnak, illetve az Európai Bizottságnak itt kellett volna lennie, és ennek megfelelően kellett volna eljárnia. Ez nem a petíciók beteresztőjének hibája, ez a bizottság hibája, ha ők nincsenek itt. Tehát az a minimum, hogy hallgassuk meg őket, és majd a szak, az Európai Bizottságnak elmondjuk, hogy mi történt, tájékoztatjuk őket a történtekről, és majd akkor talán írásban fog a bizottság erre választ adni. Pontosan így értettem én is, és a petíciót beterjesztőkre való tekintettel meg kell tartanunk a vitát, ők nagyon messziről érkeztek. De nem tudom, hogy mi értelme van a bizottság nélkül vitát folytatni, de az önökre való tisztelettel, ha ez önöknek nem gond, akkor majd megnyitjuk a vitát. Tessék, Bolán úr. Kérem röviden, mert meg kellene hallgatnunk a petíció szerzőit. Avertir les pétitionnaires que c'était annulé tant que c'était pas décidé ce matin. Tájékoztatni kellett volna a petíciók beterjesztőit még ma reggel a történtekről. Eh, Excuse uh, the Secretary for taking part in this discussion, but it was a decision of the coordinator. A koordinátorok döntése volt, hogy ezt a pontot ne vegyük fel a napirendünkre. ma. A koordinátorok tehát elfogadták a, enélkül a pont nélkül a napirendet, és aztán arról tájékoztattak minket, hogy minden napirendi ponthoz jelen lesznek az illetékesek. Belan úr ma reggel javasolta, hogy tűzzük a napirendre ezt a pontot, és ehhez többséget kért, de mivel ilyen rövid időn belül került sor erre a döntésre, a bizottságot nem tudtuk értesíteni, úgyhogy az elnök és a szakbizottság is úgy gondolta, hogy köszönhetően az önök jelenlétének erre a vitára sor tudunk keríteni, és a képviselők is reagálni tudnak. A magyarázat után továbbra is azt gondolom, hogy egy anomáliával állunk szemben. Aki szót kér, annak meg tudom adni a szót. öt percben minden petíció benyújtónak Gilberti asszony. Ön szeretne először szólni? No, no, eh, mi scusi, non, non sapevo, no, no, se c'è eh, Gilberti, c'è Gilberti, eh, non, non volevo. Vamos a ver, yo, aquí hay una... Először is, van itt egy listám. Gilberti, Laura Poromka, Colombo y Jolie. Ezek a nevek szerepelnek rajta. Ki szeretne először szólni? Anna de Csiza Kenizzo io lo stesso. Akkor is én beszélek, úgy döntöttek a többiek. Kolombo asszony. Azt hiszem, hogy elég világos mindenki számára, hogy nem a Jugendtámról van szó, hanem a német állam viselkedéséről. Ezen petíciók esetében a bizottság, aki nincs itt, az európai képviselő nincs itt, elmegy. És egyébként engem még mindenféle bírósági tárgyalás előtt le bűnözőzött, és most meg elmegy. Tehát itt most nem a német, vagy dán, vagy angol hatóságok ellenében szeretnénk felszólalni, de a német, illetve a az osztrák képviselők azt mondták, hogy itt emberi jogokról van szó, a gyerekeket nem lehet megfosztani ezektől a jogoktól, azért mert volt néhány német gyermek, akit Dániában tartottak, viszont az a több ezer gyermek, akit Németországba tartanak, ezekről mintha nem szabadna beszélni, és aztán mi történik a petíciókkal, senki nincs itt. Na, akkor én konkrét petícióm az 2009-es számú. 2010-ben megállapították azt, hogy az európai szabad mozgással kapcsolatban nagyon súlyos jogsértések voltak a petícióm tárgyával kapcsolatban, azóta pedig semmi nincs. Mi történt? Van egy német szülő, aki nem hajlandó ö, a gyerekeket ö, Németország területéről kiküldeni, és a német hatóságok emelé asszisztálnak, sőt, még alá meghamisított ö, dokumentumokat is ö, adtak emellé a vegyes házasságban született gyerekek két nyelvhez és két kultúrához, két hazához van joguk. A német hatóságok nekem és másoknak is azt válaszolták, hogy a 24-es cikk a gyermekek jogairól nem mindig alkalmazható. Hát mikor nem alkalmazható? Akkor, amikor Németország az, aki megsérti ezeket a jogokat? Akkor talán a legutolsó 2010-es petíció tárgyalás után elmondanám, hogy mi történt. Azóta nem láttam a gyermekeimet, azóta lebűnözőztek, őrülteztek, még itt ebben a parlamentben is, természetesen akkor, amikor nem voltam itt, a német képviselőkről volt szó. Én gyermekvédelmi jogból közben lediplomáztam, és ugyanakkor a gyerekeimnek nincsen anyukája, és azóta nem láthattam a gyermekeimet. Azért, mert Németország csak arra gondol, hogy németesíteni akarja a gyermekeket, és nem érdekli őt semmi más. Hogy a Kindes volt kell abszolútumnak tekinteni, ez a németség érdek, érdeke, a gyermekeinket ott akarják tartani Németországba. Azért, mert mindig Németország felé haladnak a pénzek. Tőlem elvették a gyermekeimet, a munkámat is, most már a 12 évvel a házasságkötésem előtt vett ö, ö, házamat is el akarják venni. Nem tudom, hogyha ez nem egy biznisz, akkor ez micsoda. mi is történik? Az, hogy amikor azok a petíciók, amelyek egyébként sokkal számosabbak, mint az a 6 vagy 24, amiről most konkrétan beszéltünk, tehát a Németországot illető petíciókat a végén valahogy soha nem fogadják be. Egyébként most pedig az európai választások előtt, ugye ne felejtsük el, hogy a petíciók benyújtói körül ott vannak a családok, a szélesebb család, a barátok, és mindenkinek elege van a német ellenes gondolatokból, amelyeket a németek maguk terjesztenek magukról, és ugyanakkor minket jogfosztottát tesznek, a gyermekeink, akik mondjuk csak félig németek, nem kapják meg ugyanazokat a jogokat, amelyek megilletik őket. Itt gyermekjogokról van szó, és nem családjogról, mert nem adják meg a lehetőséget ezeknek a gyerekeknek, hogy találkozzanak a másik szülőjükkel. Ki szeretne másodiként szólni? Kérem mutatkozzon be. Gilberti úr, akkor öné a szó. Je micro. Euh, J'ai présenté une pétition. Egy, pre, egy petíciót terjesztettem be a családjogban a, a kapcsolatban. 2012. októberében bebörtönöztek egy német letartóztatási parancs alapján, azzal vádoltak, hogy nem fizetem a tartásdíjat. Ez igaz, nem, fej, nem fizetem, azért, mert ez egy zsarolás, azért nem fizetem ezt meg, mert a Jugendtám a német illetékes kisvárosban diszkriminált engem, a rendőrség szintén megaláztak, és nem engedik meg gyermekeinek azt, hogy Franciaországba jöhessenek meglátogatni a francia családot. 2012-ben egy tíznapos szomjúságsztrájkot, vagy éjségsztrájkot végeztem. 2013-ban kiadtak Franciaországnak. Noha, Egy formai hiba volt a bírósági eljárásban. Az ügyemet mediatizáltattam, mert úgy gondolom, hogy ez egy felháborító ügy. A német rendőrök megfenyegettek, lehallgatták a ö, telefonbeszélgetéseimet Franciaországban, tehát ezek Franciaországban történtek, mondjuk Görögország és Franciaország között, tehát semmi köze nem volt Németországnak mindehez. Aztán Németországba hatszor, ö, hat börtönt jártam meg tíz nap alatt, aztán a börtönből szabadulva elveszítettem a munkahelyemet. Hogy tovább magyarázzam, hogy mi is történik. A tartásdíj nem befizetése és az ezzel kapcsolatos bírósági ítélet nem volt, tehát ennek nem volt alapja, mert egyszerűen túl sokat fizettettek velem, kb. 5 vagy 600 eurót havonta kontra a 360 eurós francia bírósági határozathoz képest. A volt feleségem mindenkit ismert, ott a német hatóságoknál, a bíróságon is. A német hatóságok politikai ö, propagandát folytatnak gyermekvédelem címszó alatt, és a volt feleségem ügyvédje szponzorizálja ezt a csoportot, Nos, hát akkor döntöttem úgy, hogy nem vagyok hajlandó tartásdíjat fizetni. Ugyanis, hogyha a gyermek jólét az kizárólag a pénztől függ, azt sem tudom, hogy egyáltalán élnek-e és hol ö, laknak a gyermekeim, mert nem engedik, hogy ö, kapcsolatba láp, lépjek velük, akkor nem vagyok hajlandó fizetni. De a Jugendám azt mondja nekem, azt válaszolta, hogy amíg nem kapom meg a gyermekeim halotti bizonyítványát, addig fizetnem kell. Engem diszkrimináltak, megaláztak, Most majd meglátják, hogy mit tudnak tenni a petíciómmal. Hát nincsenek itt az illetékes képviselők. De az, hogy van egy francia családom, ami egyébként eléggé kiterjedt európai, hiszen van Belgiumban és Franciaországban és Olaszországban is családi kapcsolatunk, nem gondolom úgy, hogy másodrangú európai polgár volnék, noha ezt a német hatóságok így veszik. Most egy második európai elfogatási parancsot is kiadtak ellenem, és a bíró ö, meg ö, fenyegetett azzal, hogy majd most nem fog elkövetni mm, formai hibát, Nevetséges az, hogy nem látogathatom meg a gyerekeimet, és egészen addig nem vagyok hajlandó tartásdíjat fizetni, amíg nem találkozhatom a gyermekeimmel. Ennyit erről a témáról. Köszönöm. A következő felszólaló Cedric Logan. Pardon, monsieur, je prendrai la parole pour la part de... Az ő nevében is én fogok beszélni Cedric Loran nevében. Cedric Loran úr szintén ugyanennek az ügynek az áldozata. Zsigó úr szintén, és gyakorlatilag mindazok a nem német szülők, akik ezt az administratív intézkedést jogi intézkedésnek álcázott módon kell megéljék. Franciaországban a Brüsszel 2 rendelet alapján 150 eurós tartásdíjat ö, ö, állapítottak meg neki. Most ők azt mondják a német hatóságok, hogy 6000 euróval tartozik a német államnak mert ezek az intézkedések, ezek nagyon egyoldalúak, és a volt házastársak közé további feszültséget tesznek. Itt van a petíció az önök orra előtt. Igen, ezt hogyha odaadják, akkor be tudjuk tenni a mm, jegyzőkönyvünkbe. A Bajcsanstaft esetében nincsen jogi, jogorvoslati lehetőség, hiszen itt egy administratív intézkedésekről van szó. Ugyanakkor a Brüsszel 2-es intézkedésekkel egyenrangúan a németek egész Európára kiterjedve kívánják ezt érvényesítetni. Két héttel ezelőtt ebben a konkrét ügyben már egy 6000 eurós büntetést szabtak ki. Tíz évig dolgoztam Németországban, mindent ott megtettem, amit lehetett, mindenemet elvették, illegális, és önök is tudják, hogy nem könnyű, hogyha az ember nem beszél németül, a német ügyvédekben egyszerűen nem lehet megbízni, hogyha külföldiek vagyunk. Gyakorlatilag mindazok az ügyek, amelyeket én láttam, úgy tűnik számunkra, hogy mindig a külföldiek ellenében dolgoznak a német ügyvédek. Rainer Willand úr most talán itt van, tehát akkor nézzen a szemembe. Jó lenne, hogyha Németország végre látná, hogy Európa része. Én azt hiszem, hogy itt nagy problémák vannak Németországgal kapcsolatban Villand úr, az önök hatóságai azok, akik ezeket a problémákat generálták. Lehet, hogy germanofób vagyok, egyesek azt mondják, de ez nem igaz, én csak látom a problémákat. Én megtanultam ennek az országnak a nyelvét, a kultúráját, megpróbáltam azt a fajta két értelmű jogi nyelvezetet megérteni, amelyet önök gyakorolnak, de azt viszont visszautasítom, hogy másodrangú polgárként tekintsenek rám. Lehet, hogy önök szerint én egy bűnöző vagyok, de ez a véleményem szerint nem igaz, ugyanis hogyha két szülő van, akkor teljesen mindegy, hogy honnan származik az egyik szülő. Nem egy németesített Európát szeretnénk, hanem egy közös Európát. Köszönöm. Akkor folytassuk a vitát Tomás Pronkával. Ne haragudjon, Putin úr itt van, neki is van egy ö, petíciója, és őt nem olvasták föl, nem tartalmazta a lista. Az ő nevét pedig az ő esetében, mint nagyon sok más esetben is, ez csak a Bajszancshaft ügy kapcsán, hogy azt lezárjuk, és arra ne térjünk már többet vissza. Azért mondom csak ezt sì sì siccome erano meno di cinque minuti volevo chiudere l'argomento balsam nei cinque minuti previsti. Vabbè, Sajnos nem hallható a felszólalás. Értem. Vannak itt más európai polgárok is, akik ön előtt kell, hogy felszólaljanak, mint például Tomás Fronka nincs itt? De. Hölgyeim és uraim, franciául fogok beszélni, mert ez az emberi jogok nyelve. És az emberi jogokról beszélek úgy egyébként. 2007 óta azt látom, hogy a német hatóságok ö, az ENSZ emberi jogi bizottságának és önöknek is nem teljes választ adnak. Én látom az összes petíciót, a Jugendamt, azt mondja, hogy a törvényeknek megfelelően működik, de milyen, megfelel, milyen jognak megfelelően? Kinek az érdekeit tekinti szem előtt? Itt nincsen igazi eljárásjog, a Jugendám mindent eltörölhet, különböző például pszichiátriai vagy orvosi vizsgálatokat, akik, amelyek rámutatnak arra, hogy a gyermek számára mm, esetleg milyen nehézségek vagy problémák merülhetnek fel. Az sem igaz, hogy a bíróságok felülvizsgálhatják a Jugendám döntéseit, ez nem igaz. Itt nem ö, izolált esetekről van szó, hanem egy gyakorlatról, a német jog azt mondja, hogy a Jugendám nem hivatalos minőségében szólalt fel, hanem ö, személyes véleményét mondta el. Ez sem igaz. Úgyhogy mindezzel együtt az, időt, az időfaktort is figyelembe kell venni. egy tíz éves eljárás a gyermekek lelkében visszafordíthatatlan sebeket okoz, és egy ördögi kör alakul ki. Nem engedik meg a, az egyik szülőnek a látogatást, és ezután egyre inkább elszigetelődik a gyermek ettől a szülőtől nagyon nehéz a Jugendámdot beperelni, mert hogyha ezt kéri az ember, akkor pénzügyileg tönkre teszik őt. Egyre több család szenved a Jugendamt támadásaitól. Több tíz vagy több száz ilyen esetet ismerünk csak az interneten. Ez nem csak a két nyelvű szülők problémája, hanem a tisztán német családokba is bele szól az abszurditás a jugendám részéről. Van például egy olyan eset, ahol volt egy olyan család, akik nem szeretik a bútorokat. Mit tehet az Európai Unió és az Európai Bizottság? Akkor, amikor ugye itt nemzeti jogról van szó. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogok egyetemesek, nincsen német, francia vagy olasz emberi jogok. Ezek egyetemes jogok. A német alkotmánybíróság 97%-ában az ügyekben nem hajlandó dönteni, nem mond sem igent, sem nemet, azt mondják, hogy nem akarunk dönteni ebben az ügyben. Mindezzel együtt azt is látjuk, hogy a az európai szerződés 167. cikkét nem ö, tartják tiszteletben, ahol is az Európai Bíróság elé kellene utalni bizonyos ügyeket. Nos, ezeket ö, ugye, mint tudjuk, csak a nemzeti bíróságok fordulhatnak az Európai Bírósághoz, ezen belül is csak az utolsó instancia, tehát ö, természetes személyek nem ö, fordulhatnak ehhez a bírósághoz, tehát gyakorlatilag a fellebbviteli jog sérül ennek kapcsán. Mindezzel együtt én úgy gondolom, hogy valóban nagyon aggasztó a helyzet. Németország ellenében szabálysértési eljárás kell indítani, mert az európai szerződéseket sérti meg. Ugyanakkor elnézést kérek azoktól a szülőktől németként, ami önökkel történt én is áldozat vagyok, épp úgy, mint önök, de mégis szeretnék elnézést kérni. Köszönöm. Ja. Siguiente peticionario, Aris Christis. Aris Christis következik. Ich werde auf Deutsch zu Én németül fogok szólni, ha bár görög vagyok, és nem bevándorló köszönöm a lehetőséget, és 2005-ben nyújtottam be a petíciómat, akkoriban 5 és 7 6 éves sak voltak a gyermekeim, és elváltam a feleségétől. Én szerettem volna a gyermekeket megkapni a vállást követően. Őket Aztán a jól lehet, külön éltünk, együtt kívántuk a feleségemmel fellevelni. És hát itt kezdődött a diszkrimináció velem szemben. Akkor már 25 éve éltem Németországban, német útlevelem volt, és munkám is volt, és teljesen normális polgári életet éltem. és én az anyukkal közösen kívántam volna felnevelni őket. És itt egy csere modell működik Németországban, tehát én ezt próbáltam igényelni, de erre azt a választ kaptam, hogy ez csak Görögországban lehet, hogy működik, de Németországban más a helyzet. A helyzet egyre rosszabb lett egy évvel később. 36 százalék órákat tölthettem a gyermekeimmel az teljes időnek, és állandóan vitában álltam a Jugendamttal. Két hölgytől kaptam nagyon komoly segítséget, és mindkettőt aztán leváltották, illetve másokkal váltották fel és megtiltották nekik, hogy kapcsolatban lépjen velem. 2008-ban Görögországba költöztem, és a feleségem folyamatosan azt a tanácsot kapta, hogy nem hagyhatja velem egyedül a gyermekeket. A frankfurti bíróság volt a legutolsó instancia, amely döntött az ügyben, és nem engedélyezte a gyermekek velem tartózkodását, ha bár semmiféle problémát nem sikerült megállapítaniuk. És az, hogy görögül beszélnek, az fel sem merült. Elegándó annyit mondani, hogy a kisebb fiam pár héttel később felhívott, és arra kért nagy cirkuszok közepette, hogy vigyem el ismét a görög órákra, a görög nyelv órákra. Tehát ez a gyermekek számára is egy nagyon komoly megterhelés volt. 2010-ben már pszichológushoz kellett fordulni, és itt megállapítást nyert, hogy szexuálisan is visszaért az anyjuk a gyermekekkel. Tehát itt számos olyan dolog történt, ami a gyermekek egészségét is veszélyeztette. Engem azzal gyanúsítottak, hogy én az interneten hirdetem a gyermekeket, és itt egy autó rendszám hivatkoztak, az otthoni címemet ugyan helyesen szerepeltették, de a rendszámomat nem. És ez az erre vonatkozó iratok rendelkezésemre állnak, ezeket csatoltam a petícióhoz. Tehát azzal vádoltak, hogy én idegen gyermekeket futatok. És Itt állandó veszekedések voltak, ideg összeomlások, és szakér, szakvéleményt kértek, 10 ezer euróval próbáltak illetve 10 eurót próbáltak fizetetni velem, ezt most is még törlesztem, és azt is el kell mondani, hogy a gyermekek nem tudtak együtt élni közös háztartásban velünk. 2011-ben remélem, hogy a gyermekeim még élnek, azóta nem láttam őket, és elképzelheti, hogy hogy érzem magam, két éve nem láttam a gyermekeimet. Természetesen én panaszol éltem, és ha a Google-ban a Christidis névre rákeresünk, akkor látott a tények egyértelműen megmutatkoznak, látható, hogy két évet tiltakoztak. Siguiente, señor. A következő felszólaló Al Angeli úr. Öné a szó. Bon, ben, voilà, je suis Alain Joly. Euh, je... Joly úr vagyok. Sajnos nem látok. Vak vagyok, és nem volt időm sem, hogy előkészítsem a petíció bemutatását. Lehet, hogy nem jó az, hogyha most túl hosszasan beszélek a konkrétumokról, úgy gondolom, hogy diszkrimináltak a fogyatékom miatt. Ugye a német vakszülőket nem diszkriminálják, de úgy gondolták, hogy akkor, ahogyha a vakszülő nem német, akkor az nem lehet jó szülő. Ezért diszkrimináltak. Azután azt mondták, hogy azzal vádoltak, hogy el akarom vinni a gyermekeimet Németországból. Onnantól kezdve nem láttam többé egyébként a lányomat, nem engedték meg a ö, látást. 2009 óta három hetente ö, három órára láthatom őt, Franciaországból ö, el kell mennem Németországba, de most már körülbelül három éve szombaton, illetve tehát szombaton ö, láthatom 13 és, vagy 15 és 18 óra között. Ö, ugyan vak vagyok, de szerintük azért el tudnám, ugye nem tudnám felnevelni a lányomat egyedül, viszont el tudnám rabolni ő szerintük. Mi történt mindezután? Évek óta Hatalmas pénzeim fekszenek ebben a dologban, nagyon fáradtságot is jelent számomra, és ez egy igazi pszichológiai tortúra is, hogy ilyen nehéz körülmények között láthatom a lányomat. A lányom, mint nagyon sok más gyermekre is igaz ez, miután Csak a Jugendám helységében találkozhatok a lányommal három órán keresztül. Már négy éves korában a lányom azt mondta, hogy nem tudok franciául, csak németül tudok, német vagyok. Elképzelhetetlen, hogy milyen fantasztikusan működik a német hazafiság. nagyon hamar rá kellett jönnöm arra, hogy volt élettársam, aki azért hagyott el, mert nem akartam még egy gyermeket. Az eljárások alatt rá kellett jönnöm arra, sőt, nagyon hamar rájöttem, hogy nagy valószínűséggel már akkor el is hagyta új partnerét, tehát állandó változások voltak a kislányom életében. Tehát pont ezért kezdeményezhettem volna egy új eljárást, de akkor megfenyegettek a bírók, ennek ellenére folytattam az eljárást, egy gyermekvédelmi is ügyvész, vagy tehát egy, egy, a gyámvédelemtől egy személy kísérte állandóan a lányomat ezekre a találkozókra. Nem is értettem egyébként, hogy ő mit mond, mert nem volt vele tolmács. Két vagy három órán keresztül a bíróság előtt azt kellett hallgatnom, hogy én idegenítem el a gyermekemet, és hogy a korábbi bírók már világosan leírták azt, hogy ugyan mm, az édesanyja az, aki elidegeníti a gyermeket, de mégis vele kell, hogy maradjon. Na mit is tettem én valójában? ebben az esetben megkérdezték azt, hogy a öm, bíró pártatlan volt-e vagy sem. Hát szerintem ez egyszerűen elképesztő, hogyha eljárásjogról beszélünk, hogy egy érintett félnek tegyék fel ezt a kérdést. A petíciómban világosan kifejtettem azt is, ne haragudjon, be kell fejezze. Básölié asszony ügyében egy vizsgálatot végeztek a hatóságokra, hatóságok, és a francia feleket nem hallgatták meg, és egyébként a francia hatóságokat sem hallgatták meg ebben az ügyben. Engem pedig elítéltek. Mindenesetre hosszú és bonyolult ez az ügy. Most négy nap ö, elzárásra ítéltek, Szeretnék felebezni, de már négy hónapja csak ezt várom, hogy milyen döntés születik. És ahogy csak akarják, az embereket börtönbüntetésre ítélik, teljesen jogtalanul. Sì, eh, signor Putin che aveva fatto anche lui una... Putin úrról volt szó mert ő szeretett volna még hozzáfűzni egy másik aspektust is. Egy administratív ö, intézkedést próbálnak ö, jogi intézkedésként feltüntetni, amely igazából arra jó, hogy ö, felhasználják az érintett felek anyagi javait, ezeket elkobozzák. Putin úr esetében akkor, amikor Németországba ö, visznek el egy gyermeket illegálisan, elrabolnak, akkor az német szülő, aki tulajdonképpen ö, elrabolta a gyermeket, a jugendámhoz fordul, ö, elő leget kér, amit majd aztán a jugendámnak visszafizet. Ezek administratív és nem jogi jellegű intézkedések, és ráadásul mindenféle európai jogszabály ellenében hatnak. Tehát tulajdonképpen egy ném, amikor németről van szó, akkor nem hívják rablónak, vagy emberrablónak, de a gyermek rablónak pénzt ad ez az intézmény. Akkor azzal bizonyítják ezt, hogy nem tett semmi illegálisat, hiszen elismerik még a mm, gyermektartási díjhoz való jogát is. Eh, Jolie. Jolie úr. Eh, les députés, parce que ils ont demandé la parole. Juste une toute petite question que j'ai pas pu vous poser. Még egy rövid kérdés. Petíciómat megnyitották, és egy vizsgálatot indítottak, de semmi nem tudok arról, hogy mi lett ennek a vizsgálatnak az eredménye. Meg, mikor lesz ennek eredménye? Utazos. Négyen kérték az EP részéről a szót, de fél a hétkor mindenképpen végeznünk kell. Bolunor, Bilan úr, Berman asszony és Irán Szaván úr fog beszélni. Bolon úr, először tessék. Köszönöm szépen. Nem azonnal akartam felszólalni, de nem baj. Igazodom a helyzethez. Azt hiszem, hogy az elhangzottak alapján érezzük azt, hogy micsoda szenvedés húzódik ezen adminisztratív gépezet, vagy jogi gépezet tevékenysége folyán, folyamán, hiszen ezek a szenvedések szem, emberi szenvedések, mert nincsenek meg azok az anyagi eszközök sem az ő kezükben, de akár pszichológiai életükben, vagy tehát pszichológiailag sem kapnak elég támogatást ahhoz ezek a személyek, hogy tudjanak valójában szembeszállni ezzel a gépezettel. Hogyha megpróbáljuk az általánosságokat az általánosságok mögé nézni, akkor meg kell állapítanunk azt, hogy azért ezek felháborító ügyek, ez első hallásra is látszik, és nekünk itt a petíciós szakbizottságban meg kell hallgatnunk az emberek problémáit, az európai polgárok problémáit, hiszen az ő petíciójuk benyújthatónak minősítetett. Milyen témák is merültek fel? Az egyik ilyen téma, a diszkrimináció, amely az administratív eljárások esetén mutatkozik. Néha ismerik a nyelvet, néha nem ismerik a nyelvet, de az egész administratív gépezet rendkívül bonyolult, a né, nem német édesapa sokszor a látogatása napján kapja meg azt a döntést, mely szerint nem felelhet a gyermekért, sőt börtönbe akarják zárni. Ráadásul Németország valóban nem tart be bizonyos szabályokat, mint ahogyan ezt hallhattuk Franciaországban, bizonyos döntések születtek adminisztratív szinten, és ezeket az Jugendám nem tartja tiszteletben, pedig itt a kölcsönösség elve alapján a különböző joghatóságok között mediációra lenne szükség, és olyan specializált bírókra, akik képesek a két jogrendszer közötti hidakat meg felépíteni. európai elfogatási parancsot adnak ki a nem német szülő ellen, akkor, amikor az elviszi nyári nyaralásra a gyermekét, aztán elképzelhető, voltak olyan esetek is, amikor a tartásdíjat különbözőképpen állapították meg Németországban, mint Franciaországban, és ilyenkor is elfogatási parancsot adnak ki ezen személyek ellen, de hát itt még az európai elfogadási parancs életbelépése előtt a polgári jogi intézkedéseket kellene ö, érvényre juttatni. Ez az egész egészen kafkai és elképzelhetetlen. Elmentünk Berlinbe, és semmit sem tudtunk meg. Konkrétan semmilyen eredmény nincs itt a kezünkben az, utos, az akkori petíciókkal kapcsolatban, és a tényfeltáró misszió ból hazatérve sem tudtunk letenni semmit az asztalra, mert a német hatóságok nem voltak hajlandóak együttműködni. Tehát itt mégiscsak a felelősségünket kell érvényre juttatnunk. Gyermekekről van szó, illetve európai polgárokról Németországnak lépnie kellene, és fellépési lehetőségeket olyan rendszereket kellene kiépíteni, amelyek a Jugendám ellenőrzését, felügyeletét is lehetővé tennék, hiszen úgy tűnik, hogy a Jugendám bármilyen döntést hozhat, amely tönkre teszi a gyermekeknek az életét. Milyen lesz ezeknek a gyerekeknek az élete, a jövője? Hát ők lesznek a jövő európai polgárai. Most Európáról nem beszélhetünk nagy élvel, akkor, hogyha a nagy gondolatokat, a nagy Európai Uniós vívmányokat a, öm, ne hangsúlyoznánk. Ennyit szerettem volna elmondani konklúzióként, úgyhogy szeretném, hogyha nyitva maradnának ezek a petíciók, és hogyha az Európai Bizottságtól azt kérnénk, hogyha Németországot felhívná arra, hogy tegyen valamit ezen szenvedő családok segítésért, mert szerintem itt a veszélyben lévő embereknek való mm, segítségnyújtás hiányáról beszélhetünk. Vilandor, öné a szó. Ugyan nem jelentkeztem szólásra, tehát eh, a Beistandschaftról jó lett volna a bizottságtól hallani néhány szót, eh, és eh, azért kellett volna ezt külön kezelnünk, mert itt ennek egy új szempontjáról van szó. Viszont le kell szögeznem, hogy a petíciók tárgya csak azok, az lehet, vagy azok a dolgok lehetnek, ami a határokon átnyúló szabad mozgást illeti, itt nem német uniós polgárokról van szó. Ezekben az esetekben ezekkel a petíciókkal nem lehet volna szabad foglalkozni. Öt éve, négy-öt éve foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel már és én magam is befogadhatónak tartottam ezeket a petíciókat. Az, hogy egy országban, és én családjoggal foglalkoztam, hogy bizonyos dolgok rosszul sikerülnek, vagy hibás ítéletek, döntések születnek, ez egy Németországban, egy nagyobb országban nyilván gyakrabban, vagy nagyobb számban fordul elő, mint egy kisebben. Az igazságszolgáltatás nem tökéletes, én azonban eh, azt elutasítom, hogy itt egy módszeres eh, jelenségről van szó. Én eh, meghallgattam önöket, és kérem, hogy önök is ezt tegyék, mert egyébként nem tudunk észszerűen vitatkozni. Bülant úr említette, hogy Berlinben a látogatás során nem jártunk sikerrel itt. Volt egy francia bíró, aki azt mondta, hogy nem ismeri el, hogy sokkal rosszabb lenne a helyzet a német rendszerben, mint Franciaországban. Itt bizonyos programelemeket ítélt el, illetve tartott nem megfelelőnek, úgyhogy ezt mindenféleképpen el akartam mondani. Azt is le kell szögezni, hogy a tartási díj körébe tartozó ügyek nem nek semmi közük az európai joghoz. Az európai alapjogi karta szerint Eh, a tagállamok joga az európai jogra épül. A karta teljesen eh, rendben van és érvényesül, eh, függetlenül attól, hogy bizonyos jogok európai vagy tagállami körbe tartoznak-e. Viszont akkor kötelező érvényű, hogyha itt európai jogról van szó. Természetesen felmerül a kérdés, hogy milyen eh, mértékben lehet tagállami szinten szabályozni valamit, eh, illetve eh, mennyiben korlátozható ez, vagy, vagy szűkíthető le az alapvető jogokra. Bulan úr, egy kicsikét lidéces volt, amit itt öntől hallottam. Ha korábban valaki nagyobb tartásdíjat fizetett, és nincsen olyan jogrend, ami nek keretében valaki szabadon kijelentheti, hogy én most nem fizetek semmit, mert akkor nyilvánvalóan börtönben a helye. És teljesen normális, hogy a tartási díj kötelezettség megszegése bizonyos büntetést von maga után. Itt vannak büntető jogi problémák is, viszont Kolomba asszonytól megkérdezném, hogy önt állítólag bűnözőnek nevezték. Én ezt nem teszem, és nem tettem, hiszen a bűnözés büntető jogilag legalább egy éves börtönbüntetéssel sújtandó, tehát én öntől azt kérdezném, Kolombó asszony, hogy önt jogerősen elítélte bíróság, és hogy ez olasz bíróság volt-e, vagy német bíróság, és szabadságvesztésre ítélték-e, vagy pénzbüntetésre. Ezt konkrétan szeretném öntől hallani. Eh, Válaszolnom kell. Csak erre a kérdésre, Csak erre a kérdésre válaszolhat. Dunque, prima di tutto lui ha precisato di essere uno specialista di diritto di famiglia. Anch'io. Perché... Ön azt mondta, hogy családjogász. Olaszországban egyébként az úgynevezett bűnözők ö, jogászok is lehetnek. Ezt most magamra mondom. A Milánói ügyészség egy olyan döntést hozott, amely kimondja, hogy az ex-férjem ügyvédje meghamisította a dokumentumokat, és ez volt az a dokumentum, amely annak az alapján a, né- a Milánói Bíróság visszaküldte Németországba a gyermekeimet, de én azóta sem tudtam visszakapni és látni őket. Mr. Uh, eh, yes. Uh, sí. Eh. Nem, csak annyit szerettem volna mondani, hogy ha a képviselők befejezték a felszólalásukat, akkor megint visszakapják a szót, kérem röviden. Eh, señora Berman, sí. Berman asszony. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Viland eh, kollégához eh, sok mindenben csatlakozom. Itt problémát jelent, hogyha olyan petíciókról van szó, amelyek tartásdíjra vonatkoznak. Tudomásom szerint ez alapvetően a tagállami joggal kapcsolatos probléma, és nem európai jogi probléma. Elnézést, sokszor félbeszakító. Kérem, hogy tartsák a szabályokat, nagyon engedékenyek voltunk önökkel, önök is tartsák a szabályokat ne szakítson még egyszer félbe, erre kérem. Tehát minden benyújtónak köszönöm, hogy itt volt, és tisztelem az elmondottakat, de viszont nekünk képviselőknek a, az a feladatunk, hogy megalapítsuk, hogy ezek a petíciók európai jogot, vagy a petíciókban foglaltak európai jogot sértenek-e vagy sem. Tehát itt vannak eljárásrendi problémák, vannak diszkriminációs problémák. Én is részt vettem a berlini delegációban, tehát ismerem a problémát, és remélem, hogy a következő szakbizottsági ülésen, ami júliusban vagy szeptemberben lesz, erről részletesen tudunk majd vitatkozni a koordinátorok ülésen. Bulán úrnak csak annyit mondanék, hogy én pontosan fordítva ismerem német és osztrák szülők gyermekeit is Franciaországba csempészték, vagy vitték el illegálisan, és semmi nem történt. Tehát nekem most nyilván nem feladatom, hogy igazságot szolgáltassak, csak még egyszer annyit, hogy nekünk, képviselőknek csak ezekkel, azokkal a kérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyek európai jogot sértettek, vagy sérthettek, éppen ezért az ilyen ügyek előtt mindig is teljes mértékben nyitva áll az ajtóm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló. Bueno, voy a ser breve. Mm, lo que hemos escuchado... Amit eh, hallottunk most, egy kicsit hasonlít a két héttel ezelőtti ügyekre az legutóbbi ülésünkön, akkor eh, az Egyesült Királyság volt érintett. Közösségi jog kérdéseit is felveszi ez, eh, ez általános probléma Európában. A bizottságnak válaszolnia kell az európai állampolgárok számára sürgető kérdésekre. Úgyhogy folytatni kell ezt az ügyet, a petíció maradjon nyitott. Súlyos kérdésnek tartom, hogy ilyen problémák merülnek fel Európában, Németországban és az Egyesült Királyságban is. Különböző jogok gyakorlását tagadják meg a szülőknek, ráadásul eh, kisebbségi jogokat, a nyelvhez fűződő jogokat is megtagadnak. Tehát szeretném, hogyha a petáció, petíció nyitott maradna, és a következő ciklus alatt ismét napirendre vennék. Az Európai Bizottságnak pedig foglalkoznia kell ezzel a témával, és eh, egy megoldással, amely európai szinten megoldja ezeket a bonyolult eseteket. a brit ügyekben és ezekben az ügyekben is megoldásra van szükség, és európai szintűnek kell lennie ennek a megoldásnak. Köszönöm szépen, lássuk csak. Ön a petíció benyújtók közé tartozik? Sajnos ez nem így működik mondja az elnök egy mikrofonon kívül elhangzott megjegyzésre. Ki szeretne még felszólalni a petíció benyújtók közül? Nagyon röviden, két percben fejenként. Tessék. Va bene, grazie. Uh, allora, intanto non siamo... Köszönöm szépen. Itt most nem tartásdíjé kérdésről beszélünk, én azt hiszem, hogy itt a probléma az arra vonatkozik, hogy a gyerekeket használják ki arra, hogy pénzt vonzanak Németországba, de ez csak egy mellékes probléma, ugyanis ezeknek a gyerekeket megfosztják az identitásuktól, megtiltják nekik, hogy találkozzanak az anyjukkal vagy az apjukkal, csak azért, mert az nem német akkor, amikor önök ellátogatnak a helyszínre, akkor meghallgatnak olyat is, aki nem német például, hanem vannak olyan személyek is, akik mondjuk német jogban specializálódtak, pedig nem németek. Mert amikor azt látom, hogy Berlinbe jártak, és ott német jogászokkal, ügyvédekkel beszéltek, és ők úgy nyilatkoznak, hogy minden úgy néz ki, mint Franciaországban, Angliában, stb. stb de mégiscsak a, azért ez mégsem teljesen korrekt, tehát lehet, hogy olyan szakértőkre lenne szükség, akik nem csak németek. És még egy utolsó kérdés, hogyha európai jogról beszélünk. Németországban, a családjogi bíróságokon, egy családi, családjogi bíró dönt az ügyében, hogyha önök szerint mindez összeegyeztethető a német, a német jog összeegyeztethető ebből a szempontból az európai joggal, akkor önöki a felelősség. Meg kell mondanom őszintén, én többet vártam volna a német képviselőtől itt a bizottságban, itt olyasmiről beszélt, ami nem tartozik a petíció körébe, például a tartási díjról. Említették Nagy-Britániát, Franciaországot. Tehát nyilvánvalóan, amíg Németországban fizetek adót, ott élek, a német jog hatája alá tartozom, és nem a francia vagy az angol jog alá. Mindenféleképpen téves ha azt mondjuk itt, vagy azt halljuk itt, hogy itt nincs, nem egy rendszerről van szó, vagy nem egy módszeres eljárásról. A szakvélemény az én gyermekeim esetében egyértelműen okot teremtett arra, hogy visszatartsak a gyermekeimet. És itt felvezni nem lehetett, és fizetnem kell. A 16 tartományból kettőben döntöttek úgy, hogy nem kaphatnak, vagy nem részesülhetnek a gyermekeim görög oktatásban, mert nem Görögországban élnek. Ugyanakkor az útlevelüket 2004 óta nem hosszabbították meg. A német útlevelet viszont az én támogatásom nélkül kapták meg. És egyértelműen kimondta a bíróság Hessenben és Brémában is, hogy németül kell beszélniük. Az összes rokonom, barátom Görögországban él, és én kértem, hogy legalább a jegyzőkönyvben mondják ki, hogy az anyuk visszaélt a gyermekekkel. És e felől nincs semmiféle kétel, hogy itt valóban egy módszeres, egy rendszeres gyakorlatról van szó. Egy rövid kérdésem lenne. Mindig is a nemzeti jogot emlegetik. Németország eh, aláírt eh, számos nemzetközi eh, egyezményt, az emberjogit és egy sort, és ebben kötelezettséget vállal Németország az alapjogi kartában is, hogy mindkét szülőnek joga van a gyerekek látatásához. És itt teljesen botrányos ügyekről hallunk, ahol is a gyermekek veszélyben vannak, és ez egyértelműen szembe megy az említett egyezményekkel, akár ENSZ, akár EU-s egyezményekről legyen szó. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet egyáltalán elfogadni. Pedig a Bergman kérte még a szót, Bertrán asszony. Egy dologban egyetértek, a gyermekek független attól, hogy hol vagyunk a világon, jogos, jogosultak kell, hogy legyenek ahhoz, hogy mindkét szülőt láthassák, és ebben mindenféleképpen támogatom a petíciót benyújtókat. Még egyszer, a petíciókat alaposabban meg kell vizsgálni. A gyermekjogokat mindenütt be kell tartani, és tiszteletben kell tartani. Van itt egy probléma. Már most tovább dolgoznak a tolmácsok, mint ami a munkaidejük, úgyhogy nekik nem sokára távozniuk kell. Folytathatjuk röviden angolul vagy franciául a vitát, tolmácsolás nem lesz. Ön kért még szót? E Igen, csak olaszul néhány szó. Noha a petíciók nyitva maradnak, ez azért is van, mert nincs itt a bizottság, akinek pedig itt kellett volna lennie. Remélem Európa másként fog kinézni, mint amilyen arcát ma mutatta. És remélem azt is, hogy ezen petíciókra és más petíciókra is majd választ fogunk kapni. Ennyit szeretnék kérni. Még egy dolgot szeretnék én is hozzáfűzni. Mikrofonba. Kérem, mikrofonba. Csak annyit, hogy nyilvánvaló itt ezt az ügyet meg kell vitatni, és nagyon örülnénk, hogyha önök is részt vennének ebben a vitán, hiszen, vitában, hiszen önnel is szót kívánunk váltani. Válaszolnék. Ha engem megnevez, ugyan én nem tudom az ön nevét, Ön nem hívott meg engem, hogy önnel tárgyaljak. Természetesen én tárgyalok önnel, és ez semmi gondot nem jelent. Ha a gyermekekről van szó, én meghallgatom. A következő lépés pedig, hogy megvizsgálom a dokumentumokat, és megpróbálom megállapítani, hogy ezekben az ügyekben hol sérült európai jog, nem, most erről nem nyitunk vitát. Mindenkinek. Tehát le kell szögezni. Hogyha itt azt mondják, hogy én maradjak itt, itt ugyanis a gyermekekről van szó. Én már így is késésben vagyok, nekem most mennem kell, hiszen 7 órakor van egy találkozón, sajnos nem tudok tovább maradni. Lo hemos pasado del tiempo y yo insisto túléptük az időt, köszönöm szépen a felszólalásokat mindenkinek, nyitva marad a petíció. Kérem, hogy nagyon röviden, mert teljesen kifutottunk az időt. Je, je regrette, je voulais répondre à mes collègues, mais dire à Mme Wertmann qu'il y a aussi des cas autrichiens et que si on... Igen, vannak osztrák ügyek is. Több száz ügyről van szó egyébként a Jugendám kapcsán, és más hasonló a gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhatóságokkal, más országokkal nincsen ennyi probléma. Tehát most, amikor a vita végén állunk, akkor, amikor tartásdíjról van szó, persze egyetértünk azzal, hogy ezeket be kell fizetni, viszont azért az kicsit túlzás, hogy emiatt egy európai elfogatási parancsot adjanak ki. Még egyszer elnézést kérek az Európai Bizottság nevében, holott ugye mi nem képviseljük őket. Mégis sajnálom, hogy nem jöttek el. Nyilván sokkal több értelme lett volna ennek az a vitának, hogyha ők itt vannak. Ezt a panaszt továbbítani fogom a bizottságnak. És nagyon fontos lenne, hogy a kérdésről szóló észrevételeiket elküldjék önöknek és a német hatóságokat is felhívjuk még egyszer arra, hogy az ügyre találjanak megoldást, minden panaszt átadunk majd nekik, amit ma hallottunk, és az új érveket is. Nagyon fontos, hogy ezek az érvek majd elkerülnek a német hatóságokhoz, és követelni fogjuk, hogy választ adjanak. Remélem nem kell 2100-ig várni az ügy megoldására. Tudják, hogy a választások május 25-én lesznek, ez az utolsó ülésünk, és az utolsó, a következő ciklusban tudják újra felvenni a fonalat. És most a titkárság gondjaira bízunk az ügyet. Köszönöm szépen. Majdnem lezártam az ülést, de még van még két kérdés. Ezek még nyitva vannak. Most ezeknek felolvastam a számát, hogyha nincsen ezzel kapcsolatosan észrevétel, akkor végeztünk ezzel, és egy további petíciót is adaptatettünk. Köszönöm szépen, és most lezárom az ülést.